Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jó reggelt, kedves kollégák! Sűrű a programunk, úgyhogy azt ajánlom, hogy kezdjük is el a munkát. A napi rend módosításával kapcsolatos javaslat nem érkezett, ezért az elfogad, jelenlegi formában elfogadottnak tekintem. Elnök bejelentései, valamennyi nyelven rendelkezésre tolmácsolás a horvát, nem, bocsánat, a horvát nyelve együtt, de észt nyelvet e, kivéve, úgyhogy megvannak a megfelelő munkafeltételek a szakbizottság ülésének megtartásához. Június 4-én meghallgatás lesz, az új horvát kijelölt biztos fogjuk meghallgatni 9 óra 30-tól 12 óra 30-ig az eseményre a Jan 4Q2-es terembe, tehát a, abban a teremben, ahol jelenleg is vagyunk, kerül sor. A szokásos módon 10% a kérdéseknek az ENVI szakbizottság kérdései lehetnek majd, ezek megosztanak természetesen a frakció között, mindenkit várunk, különböző rendezvényeink vannak. Május 30-án a betegek biztonságával az A1, E2-es e teremben 15 óra 15 és 18 óra között kerül sor a rendezvényre. Rossi előadó, Rivazi asszony, Zommer asszony és Teller asszony lesznek a házigazdák. 18, január, június 18-án Chris Davis a CCS implementációs jelentés megbeszélésére várja önöket. Ennek részletei lesznek ott a témák. Június 18-án az élelmiszer árakkal kapcsolatos rendezvény lesz. A pontos hely még jön. Június 19-én 13 és 14 óra 30 között az A3G2-es teremben kerül sor egy következő rendezvényre. ami az egyes háromoldalú párbeszédeket illeti, itt vannak fejlemények, ezekből a megbeszélésekből sok van az elmúlt időszakban. Így például a személygépjárművek széndiokszid kibocsátásával Thomas Ulmer folytat ilyen megbeszéléseket. Május 22-én volt a legutóbbi egyeztetés, a következőre pedig június 3-án fog sor kerülni. Én magam voltam jelentéstevő az Omnibus anyagnak a háromoldalú egyeztetés összesen 20-25 percig tartott, és sikeresen zárult, úgyhogy szinte rekordot állítottunk ezzel föl, de nem is volt csoda. Nagyon nagy volt az egyetértés azzal kapcsolatban, hogy a Lisszaboni szerződéshez hozzá kell igazítani az anyagot. Aztán az újrahasznosítással kapcsolatban május 27-én volt egyeztetés, és június 17-én lesz a következő egyeztetési forduló. A hetedik környezetvédelmi keretprogrammal kapcsolatban pedig az első megbeszélés május 22-én volt. Egy szomorú hírt is közre kell, hogy adjak. Joe Farman, brit tudós, elhalálozott. Ez egy szomorú hír áttérünk a hármas napi rendi pontunkra. A március 20-21-ei, március 26-ai, április 24-25-ei és május 6-ai, 7 ülés jegyzőkönyvek elfogadása. Hogyha ezekkel kapcsolatban ellenvetés nincs, akkor a jegyzőkönyveket a rendelkező formában elfogadottnak tekintjük, utána áttérünk a négyes napi rendi pontunkra. Ez lesz az első érdemi vitával összekötött napirendi pont. Meg is adom rögtön a jelentéstevőnek a szót. Parancsoljon Rísz asszony. Köszönöm szépen. Nagy vonalakban, mert többször beszéltünk már erről a témáról, megpróbálom elmondani az utolsó jogán, hogy hol tartunk. Az ajánlásaink második olvasatban hol tartanak. Ezeket a tanácssal megbeszéltük, és az új rendelet a gyermekeknek szánt élelmiszerekről november 14-i dátumú szöveg úgy néz ki, hogy akkor elfogadásra kerül. A ciprusi elnökséggel és megvoltak az egyeztetéseink, és teg, pontosabban holnap lesz az utolsó háromoldalú egyeztetés. Nikó úr, Matirakis úr és más kollégák nagyon sokat segítettek és részt vettek ezeken a tárgyalásokon. A bizottsági szavazás december 12-én volt, és a tanács most a második olvasatot április 13-a óta folytatja. Most konkrétumokról mit sikerült elérni? Ma délután lesz a végszavazás, az alkalmazás körét sikerült véglegesíteni, azokra szűkíteni, akik valóban rászorulnak, a három évesnél fiatalabb gyerekek és a beteg gyerekek, a kórházi ápolást igénylő gyerekek, és a koraszülött gyerekek, illetve a születés előtt, tehát embrió formában létező gyerekek. A néppárt előadójával jól együttműködtünk, és minden más ételkiegészítőről, gabona származékról is beszéltünk, ezek bekerülnek az általános General Food Law-ba. A gluten és laktóz kérdés nagyon fontosnak bizonyult, és prioritásként kezeltük ezt a tárgyalások során. A fogyasztóvédelmi szempontból, egészségügyi szempontból egyaránt, hasonló szabályokat próbáltunk alkalmazni, mint amelyek az allergiára vonatkoznak. Rossi úr az utolsó pillanatban nyújtott be egy módosítót. Sajnos ezt már nem fogom tudni befogadni, mert ma délután lesz a szavazás, és már kompromisszumokat is kötöttünk sok módosítóról. Alá szeretném húzni annak a jelentés, jelentőségét, hogy a tagállamok úgy néz ki, hogy megállapodtak a reklám a gyermekek fényképének szerepeltetése eh, témában is. A 12 éves, 12 hónapos eh, korhatárt eh, állapítottuk meg, Sarbú asszony segített ebben. Folyamatosan foglalkozunk azzal, hogy a kontaminánsok, egyéb szennyezőanyagok elkerülésére megfelelő megfogalmazást találjunk, és fontos azt is jelezni, hogy a bizottság nyilatkozata óta a növényvédőszerek témája és az endokrin disruptorok témája is napirendre került. Nem akarok további részletekbe menni, elég technikai ez az anyag. A bizottság is függelékben szerepelteti ezeket a részleteket sikerült elérnünk az, hogy a veszélyes növényvédő anyagok bekerülését az élelmiszerekbe szigorúbban fogalmazzuk meg. Kérem a kollégákat, hogy a december, 2012. Mm, decemberi szavazásunkat most erősítsék meg újra, hogy erős lapokkal menjünk a tárgyalásokra a tanácssal, és köszönöm mindenkinek, az árnyékelőadóknak, akik jelen vannak a munkát, és persze azoknak is, akik nincsenek itt, Karl Schlüternek és másoknak, és persze a titkárságnak azt, hogy ebben a hosszú és szakmai tevékenységben végig segítségemre voltak az utolsó pillanatig, nagyon sok munkával támogattak engem. Ne felejtsük, hogy üzenetünk egyszerű, a csecsemők és a kisgyermekek nem normális fogyasztók, hanem veszélyeztetett fogyasztók. Köszönöm szépen, Rísz asszony. Az árnyék előadók következnek a vita elején elsőként. Eszter Del Lange kap szót. Röviden letárgyalhatjuk ezt a témát, házi feladatunkat elvégeztük, megegyeztünk a tanácssal, azt szeretnénk, hogy a második olvasat első fázisában elfogadjuk a szöveget, ezt már végül is mindenki támogatja. Tavaly évvégén már a lényeget meg, megbeszéltük. Érdekes lenne talán az Európai Bizottság képviselőivel kidolgozni a glutenről szóló megállapodást esetleg még pontosabban. Ez egyelőre a fogyasztók számára szánt anyagok szóló szöveg alá tartozó téma, de mivel a végfelhasználók, a fogyasztók szempontjából a bizottsággal és a tanácsal is megegyeztünk már arról, hogy a glutens intoleráns személyekkel külön fogunk foglalkozni, ezt érdemes lenne valóban meg is valósítani a fogyasztókról szóló jogalkotási eljárásban. Ez fontos, a frakciónk módosítót fog benyújtani ebben a témában. A gluten az egyik legkényesebb, legfontosabb téma volt, amely minden ülésen felmerült a tanácssal. Ne ö, menjünk szembe a korábbi megalapodásokkal, de ne is adjuk föl álláspontunkat, ö, figyeljünk orra, oda erre a külön csoportra. Köszönöm szépen, és meg is adom rögtön a szót Olé úrnak, aki a bizottság képviseletében van a mai napon jelen. Köszönöm szépen. Köszönöm Rissasszonynak, az előadónak és az árnyék előadóknak is ezt a lelkesedést, amelyet bele investáltak ebbe a munkába. A javaslat ambiciózus, teljesen megváltoztatjuk a korábbi jogalkotást, és csak azt őrizzük meg belőle, hogy Griszaszöd is mondta, amely a veszélyeztetett személyek szempontjából, főleg a gyerekek és a csecsemők és a beteg gyerekek szempontjából fontos. Dölang asszonyt arról biztosíthatom, hogy a gluten témája felmerült nálunk is, tudunk a problémáról, és kemény viták zajlottak és ezt a problémát rendeztük a rendelet tervezettel a Full Information for the Consumer cím alatt, és abban a szövegben megvan minden szükséges definíció, tehát véleményünk szerint ezzel most már nem lesz több gond. A, a gluten-free, a glutenmentes ö, kifejezés definíciója ö, megvan. Nem akarom megelőlegezni a mai szavazás eredményét, de azt remélem, hogy az pozitív lesz, és én is köszönöm az együttműködést. Lange asszonynak lenne még egy kérdése. Csak hogy a bizottságot én is biztosítsam arról, hogy önök biztosítottak engem arról, amiről akartak, de ezzel együtt az EFD frakció módosítókat fog benyújtani, viszont eh, hajlandók vagyunk támogatni is a kompromisszumot, eh, hogy ne kelljen újra megnyitni az egész dossziét. Az EFD képviseletében ma senki sincsen itt jelen, legalábbis nem az, aki a kérdést föltette, úgyhogy zárásképpen újra Riz asszonynak az előadónak adom meg a szót. Én benne vagyok, én egyetértek az elhangzottakkal, csak a ma délutáni szavazáson legyen ott mindenki. Jó? A szavazás ma lesz, ahogy elhangzott többször, három órától. Nagyon szoros programot követünk, ez lesz az egyik, talán az első jelentés, amelyről szavazunk. Lépjünk tovább. Ötös napirendi pont. Róth Bérent asszony a téma előadója, az orvostechnikai eszközök a téma. Ő most beszámol nekünk arról, hogy milyen módosító javaslatok vannak. A hatos pont is jön az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről. Tehát erről a két témáról fogunk most beszélni. Parancsolj, Dagmar! Mm. Módosítóim nagyon szerények, egyszerűek. Mindössze öt módosítóról van szó ugyanakkor 760 módosítót nyújtottak be a kollégák a jelentéshez, ami viszont hatalmas mennyiség. Most volt éppen árnyék előadói ülésünk, ma reggel 8-tól, örülök, hogy minden sedő ott volt. Lehet, hogy nem ez a legkellemesebb időszaka a napnak, az ilyen ülésekre ennek ellenére eljöttek, és úgy tűnik, hogy ketten maradtak itt most, de végül is megegyeztünk. Azt szeretem volna csak elmondani röviden, hogy három téma nagyon problematikus, múltkor is beszéltünk ezekről, ezek a módosítókban is tükröződnek. A piaci hozzáférés kérdésköre, amint tudják a kollégák, a szövegemben a centralizált és decentralizált engedélyezési rendszert különböztetem meg egymástól. Egyes kollégák ezt támogatják, ezt a koncepciót mások nem. Nem tudom, hogy sikerül ebben kompromisszumra jutnunk. Annak alapján, hogy a betegek biztonsága a legfőbb prioritás, és szerintem csak olyan orvosi eszközöknek szabad a piacra kerülniük, amelyek teljesen biztonságosak. Tudjuk, hogy nem csak a klinikai adatok megszerzése gond ezen eszközök kapcsán, hanem a nyomon követhetőség, a hosszú távú tanulmányok megírása, hozzáférhetősége is. Én több csoportra osztom ezeket az eszközöket, ugye 1, 2-es, 3-as, 2A, 2B kategóriák vannak, életmentő eszközök, beépített eszközök, külső adathordozóhoz kötött eszközök, nem beépített, de a testhez kötődő, illetve a testbe befecskendezett anyagok külön-külön kategóriát képeznek. Remélem, hogy sikerül megegyezni, kompromisszumokat alkotni, de ebben nem vagyok biztos, hogy ez így lesz. Mert a különböző frakciók némelyike teljesen az én vonalamat támogatja, némelyike pedig teljesen ellenzi azt. Minden esetre keményen azon vagyunk, hogy kompromisszum szülessen, mielőtt a bizottság asztalhoz kerül a dolog. Nem sok időnk van. Ma abban egyeztünk meg, hogy a szakmai egyeztetés még a héten megtörténik, a sedók egyeztetnek a kollégáikkal, és jövő szerdán talán lezárhatjuk a, a témát. Még van másik két témám is, elnök úr, amelyről beszélnem kéne az 50-estől 63-asig terjedő módosítók ügye, ezekkel is sok gond volt. A bizottság azt akarta, hogy amit újra feldolgoznák, a, ott az újrafeldolgozó vegye át a felelősséget. Ez a koncepció azonban még önmagában nem oldja meg az egyszeri felhasználású termékek dilemmáját. Tehát itt is külön kéne választani a dolgokat, hogy az úgynevezett egyszerű felhasználású termék valóban az-e, és melyik kaphat ilyen címkét. Ebben a témában én szeretnék még a dzsungelben ösvényt vágni, a gyártókat rászorítani arra, hogy pontosabban definiálják azt, hogy mit tekintenek egyszerű felhasználásúnak, illetve hogy ezt a definíciót az állandó bizottság, illetve az Európai Bizottság határozhassa meg pontosan. Ezzel kapcsolatban is sok módosító van, az árnyék előadóktól is, másoktól is, ezek is nagyon sokfélék. Némelyiküket nem is értem, mások erősítik az én szövegemet, megint mások szembe mennek vele, a kórházakra vonatkozóan is mondanak sokat. Tehát nagyon színes a paletta, egy kolléga felveti azt is, hogy külön kategóriát kéne képezni az újrafeldolgozhatatlan termékeknek, és, és akkor még itt van az értesítési hatóságok témája. Ezzel kapcsolatban a 481-es 533-as közötti módosítók rendelkeznének. Minden árnyék előadó benyújtott ezzel kapcsolatban, és csak ők nyújtottak be ezzel kapcsolatban módosítót. Aztán sokféle hozzáállást látunk, úgy gondolom, hogy ebben a témában sikerül majd kompromisszumra jutnunk, hogy az értesítési hatóságokat ö, több körültekintéssel határozzuk meg. Nem e, erőltetem, hogy az én megközelítésem érvényesüljön végül, de abban hiszek, hogy ezen hatóságok működésének minőségét annak a függvényében lehet csak meghatározni, hogy milyen feladatuk van, és nagyon különböző kötelességek hárulnak ezekre a hatóságokra, attól függően, hogy a az egyes illetve a 2A2B kategóriájú termékek engedélyezését is rájuk bízzuk-e. Az én elképzelésem az, hogyha nincs központi és decentralizált rendszer, bár szeretném, hogy ez megvalósuljon, de ha ebben nem sikerül megegyezni, akkor minimum az értesített hatóságok működésének minőségére vonatkozóan ki kell mondanunk valamit, a, a házon belüli szakemberek, orvosok, gyógyszerészek, mérnökvegyészek működésére vonatkozóan. Nem szabad teljesen ismeretlen, körülhatárolatlan szervezeteknek outsourcingolni ezt a feladatot. Ha el akarjuk kerülni az outsourcingot, az engedélyezési eljáráson belül, akkor úgy kell rendelkeznünk, hogyha lesz is outsourcing, nagyon szigorúan körül legyen írva, hogy kinek, mikor, milyen feltételek mellett lehet egy feladatot átadni. A módosítók egy része ezzel foglalkozik. A felügyeleti vagy a felügyeleti mechanizmussal kapcsolatban is sok módosító született és az értesített hatóságok tekintetében is. Ennyit erről, elnök úr. Csak a lényegről, de a legvitatottabb témákról beszéltem. A piachoz való hozzáférés, tehát az értesítési hatóságok témája. Mondom, remélem, hogy sikerül kompromisszumokat kötni amelyekben mindenki benne lesz. Én nyitott vagyok, de azt is le kell szögeznem, hogy a betegek biztonságának növelése nem egyszerűen feladatunk, hanem kötelességünk, és ennek meg kell felelnünk. A betegeket képviselő szervezetek elvárják ezt tőlünk, hogy az értékelés, az engedélyezés, a klinikai vizsgálatok mechanizmusára és a piaci hozzáférésre mondjunk valami számukra biztatót. Tehát a kompromisszum kötésnek vannak korlátai. A bizottsággal is egyeztettem, ha megváltoztatjuk a bizottság javaslatát a piaci hozzáférés tekintetében, akkor ö, ö, végül is kialakulhat egy olyan kompromisszum, amelybe én is belemegyek, de akkor a bizottság is ajánljon valamit. Azt szeretném, hogy ö, a piaci hozzáférési eljárás a hármas kategóriájú termékek tekintetében a részükről nagy vonalúbb legyen. Köszönöm az ön engedékenységét, hogy hosszabban kifejthettem a témát, és szívesen meghallgatom a bizottságot és a kollégákat is most. Azzal a kockázat azzal kell, hogy számoljunk néha, hogy itt elő ül az előadó, és magához ragadja az ülésnek a vezetését, úgyhogy most nagyon sok idő elment. Ennek ellenére figyelnünk kell, hogy betartsuk az időkeretet, ugyanis utána a Liza jelentésről is beszélnünk kell. Elkezdjük akkor az árnyék előadókkal a sort. Azt javaslom, hogy mindenki úgy nagyjából a négy perces időkerethez tartsa magát. Elsőként Guinness asszony kap <laughs> szót a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Hát volt egy reggeli, villás reggeli ebédünk, villás reggeli nélkül, de ettől függetlenül igen hatékony volt. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. De egyébként miközben ideértem, azért sikerült megreggeliznem. De néhány kulcsfontosságú kérdéssel kapcsolatban szeretnék most foglalkozni. Azt hiszem, hogy mindannyian jó hiszeműek vagyunk ezzel a dossziével kapcsolatban, és valóban a betegeknek az érdekeit próbáljuk figyelembe venni, és az új termékek tekintetében is ezt tesszük. Lehet, hogy bizonyos területeken lehet, nagyon nehéz lesz a kompromisszum, az is lehet, hogy elképzelhetetlen egy kompromisszum. A bizottság azt mondta, hogy valóban itt hatékony technikai szintű megbeszélésekre van szükség, és az igen komplex kérdésekről pedig politikai szintű egyeztetésre van szükség. Meg kell nézni, hogy hogyan kívánjuk ezeknek a testületeknek a létrehozását elvégezni, és hogy hogyan kívánjuk az incidenseket kezelni, hiszen itt különbséget kell tenni a komoly problémák és a kisebb súlyú problémák között technikai szinten is. Ezek azok a kérdések, amelyekkel mindenképpen szeretném volna én is foglalkozni. Köszönöm. Volger Kramer kap szót az Alden nevében. Köszönöm szépen ezt a nagyvonalú négy perces mai időkeretet, ami rendkívül szokatlan. Tekintettel a módosító indítványokra legalább két központi kérdés van, ahol kompromisszumot tudunk kötni. Az a benyomásom, hogy egyet értünk abban a kérdésben, hogy a módosított szervezetekhez milyen, milyen követelményeket kapcsolódjanak, és hogy milyen uh, módon kell őket felügyelni. Úgy gondolom, hogy a benyújtott módosító indítványok alapot képeznek a kompromisszumot, Ugyanakkor figyelnünk kell, hogy ne túl nagyon menjünk bele és ragadjunk bele a részleteket érintő vitákba. Úgy gondolom, Bérent asszony nem célra vezető előírni, hogy azt a példával ég, amit ön is felhozott, hogy a házon belüli szakértők adott esetben bármikor rendelkezésre álljanak. Úgy gondolom, hogy ez nem megvalósítható még. Egy specializált eh, értesítő szervezet nek is nyilván vannak olyan ideje, amikor nem ér rá. Úgy gondolom, hogy a házon belüli szakértő nagyon szomorú lesz, hogyha más dolga se lesz, mint hogy ezt a munkával foglalkozzon, és közben a gyakorlatát, amire szüksége van ez a munkához, azt elveszíti. Neki szüksége van nyilvánvalóan a gyakorlati tapasztalatra, az egyetemekkel eszmecserére, úgyhogy ha még jól is hangzik ez a javaslat, én, én ezt nem követelném. Valószínűleg egyet fogunk tudni érteni, piacon lévő termékekkel való bánásmód kérdésében is, tehát a piac felügyelet és a visszakövethetőség kérdésében. Hogyan tudunk a nem kívánatos esetekkel kapcsolatos információkhoz a leghamarabb hozzájutni? Úgy gondolom, hogy ebben is kompromisszumot tudunk majd kötni, és úgy gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy sokkal gyakrabban és sokkal szigorúbban kell ellenőrzéseket folytatni a különböző termékek gyártóinál ugyanis ez lenne az a pont, eh, eh, ahol sikerülne a visszaéléseket és a bűncselekményeket megelőzni. Úgy gondolom, hogy mindenképpen egy központosított engedélyezési eljárásra is szükség van. Ennek érdekében nagyon sajnálom, hogy a vita nem annyira tárgyilagos érvek talaján zajlik ezzel kapcsolatban. Eh, Úgy gondolom, hogy azok az esetek, amik előfordulnak, és itt előfordultak kívánatos esetek a különböző gyógyászati termékekkel kapcsolatban. Ezek nem szüntethetőek meg bizonyíthatóan pusztán azáltal, hogy központosítjuk az engedélyezési eljárást. Van olyan gyártó, aki egész egyszerűen bűncselekményeket követett el, tehát bűnös szándékkal folytatta a tevékenységét, és ezt nem feltétlenül oldja meg ezt a problémát azt, hogy központosítjuk, központosítjuk az engedélyezési eljárást. Tehát aki csalni akar, az az értesítő hatóságot és a központi engedélyező hatóságot is ugyanúgy be fogja csapni, félre fogja vezetni, csak adott esetben sokkal nagyobb lesz a kár, úgyhogy a problémát ezen a ponton, ezzel az eszközzel pusztán a központosítás által nem fogjuk tudni valószínűleg megoldani. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a rendszert kell összességében erősítenünk, a már meglévő rendszert, és a, minős, és a rendszerrel kapcsolatos minőségi elvárásokat. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, amit a vitában ritkán hallottunk, hogy nagyon sok nem kívánatos esemény a gyógyászati termékekkel kapcsolatban nem az adott termék gyártójához kapcsolódik, hanem adott esetben, és itt nagyon óvatosan kívánok fogalmazni, magának a magának az alkalmazásnak a területén, tehát az orvosnál keresendő. Például, amikor egy műcsip, egy csipőprotézist bevezetnek. Aztán nézzük a single use témáját. Nem szabad, hogy itt is egy végeláthatatlan vitába bonyolódjunk. A nap végén ugyanis az lesz a probléma, hogy nem oldjuk meg a problémát. Azt kell, hogy biztosítsuk, hogy a termék gyártója és az, aki azt használja, és aki aztán a végén azt újra hasznosítja, az felelősséget vállaljon azért, amit csinál. Az, aki gyártja a terméket, nyilvánvalóan felelősséget kell, hogy vállaljon, jogi felelősséget kell, hogy vállaljon a termék garantált tulajdonságaiért. Ez ugyanúgy igaz az első gyártóra, mint arra, aki az újrahasznosítást végzi a gyógyászati terméknek a gyártóját ugyanakkor. Nem tehetjük felelőssé azért, hogy milyen döntést hoz egy kórház az újrahasznosításról, az újra felhasználásról. Tehát nyilvánvalóan ugyanazokat az engedélyezési, felügyeleti és egyéb feltételeket kell támasztani itt a különböző gyártókkal kapcsolatban. Az, hogy itt most rajta van a terméknek a csomagolásán a single use vagy sem, úgy gondolom, hogy ez egy hitéleti kérdés lenne. Ennyi a központi pontokkal kapcsolatban. Itt a sok módosító indítvány tekintve nagyon remélem, hogy sikerül majd kompromisszumokat kötni. Köszönöm, Michel Rivazi. Köszönöm szépen. Néhány gondolatot szeretnék tisztázni. Márszeiben jártam. Ott volt a PIP ügy bírósági tárgyalása, amely kicsit hát referenciaértékű is ebben a mostani esetben és az irányelvel kapcsolatos munkáink szempontjából. 7500 nő volt jelen, olyan nőkről van szó, akiknek problémái adódtak a melprotézissel az ipari szilikon miatt. Amikor azt mondják, hogy csak a jelenlegi rendszert kell erősíteni, akkor én erre azt válaszolom, hogy nézzük meg azért közelebbről. Ezek a mell protéziseket minőségbiztosítási szempontból német cég felügyelte, ellenőrizte, és akkor, amikor az ellenőrzéseket elvégezték, semmilyen problémát nem láttak. Ez azt jelentett, jelenti, hogy ezek a testületek nem garantálják a betegek biztonságát. A második gondolatom amikor az amerikai élelmiszer ügynökség től az FDA-ról van szó, Ö, engedélyt kértek a piacra helyezésre, már fejbe érkeztek, egy hétig ott voltak, és azt mondták, hogy nem, mi nem vagyunk hajlandóak ezeket a melprotéziseket beengedni. Tehát akkor, amikor van egy olyan hatóság, mint az FDA, az amerikai FDA, amelynek igenis és ellenőrzési hatásköre van, akkor ők nemet mondanak. És ezzel kapcsolatban az a probléma, hogy utána ők visszaküldték a francia nemzeti ügynökségnek, hatóságnak az, a dossziét, de ők, mármint hogy ez a francia szervezet nem öm, reagált az amerikaiak öm, felhívására. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy ellenőrzéseket kell erősíteni, akkor ezek a minőségbiztosítási cégek hogyan lehetnek objektívek, akkor, amikor gyakorlatilag finanszírozásuk 100%-át a gyártók adják, Éppen ezért fontos az, hogy az ellenőrzéseket közcég végezze, valamilyen olyan hatóság, amely biztosítani tudja a minőséget. Ugyanis most ugye nem sikerült megnézni, hogy hol van a probléma, meglátni, hogy hol van a probléma, és akkor, amikor a biológia vagy fiziológiai szilikon és az ipari szilikon közötti mennyiségbeli eladott mennyiségeket összehasonlították, akkor azért láthatták volna, hogy itt nem stimmelnek a számok. Tehát, hogyha a betegek biztonságát akarjuk garantálni, akkor nem szabad elfelejteni azt, hogy a gyártók állandóan csalnak, hiszen a gyártók még sokszor nem is a, azokat az anyagokat használták, amelyek minőségbiztosítási szempontból meg, megengedték őket. Gyakorlatilag minden egyes alkalommal, amikor csalást látunk, akkor mindig a gyártók azok, akik a csalást végzik, és bizony ezek a minőségbiztosítási cégek semmiféle garanciát nem jelentenek a betegek biztonságára. Tehát mindenféle protézis, mindenféle e, olyan implantátum, amely a test belsejébe kerül, minden nagyon fontos az, hogy hatósági ellenőrzésekkel és engedélyekkel rendelkezzen. Mert ki az, aki aztán megfizeti a végszámlát, amikor probléma van? Hát nem a minőségbiztosítási cégek, hanem bizony a közpénzekből fogják ezeket az embereket kártalanítani. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mindez időt jelent, két-három hónapról, négy hónapról beszélünk, mit jelent az ahhoz képest, hogy azok a betegek mennyit kell szenvedjenek, akiknek mondjuk aztán el kell távolítani az implantátumait. Akkor, amikor kiderül a probléma. Ugye sokan azt mondják, hogy ha a bírósági tárgyalásokra kerül sor, akkor majd ezek a cégek nem fognak többé csalni. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nap mint nap látunk újabb és újabb csalási eseteket. Úgyhogy itt valós problémák vannak a betegek biztonságának garantálása szempontjából, az ellenőrzések szempontjából. Jó lett volna, hogyha ott lentek volna önök is Márszejben, akkor, amikor meghallgattuk az áldozatokat, És miért is ne lehetne mm, európai szinten garantálni a biztonságot, ugyan ahogyan azt az Egyesült Államokban teszik? Miért ne a problémákkal foglalkozhatnának aztán a nemzeti hatóságok, tehát itt több szintű ellenőrzésre van szükség, hiszen ez nagy prioritás. Köszönöm. Ja, ez Marina Janakudakis. Marianna Janakudakis, a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Igen. Azt hiszem, hogy kötelezettségünk az, hogy a rendszer működőképesen és biztosítsuk a betegek biztonságát. És bizony az embereknek olyan ellátást kell biztosítani, amelyre szükségük van. Itt több ezer módosításra lehet számítani, és most az árnyékjelentéstevői üléseken megvizsgáljuk azt, hogy milyen kompromisszumokat lehet kötni. Hol vannak a politikai frakciók számára a vörös vonalak, és hol vannak azok a pontok, amelyekben meg lehet egyezni. Ez egy rendkívül technikai jellegű dosszié, tehát először technikai, szakmai szinten kell megegyezésre jutni, és azután kell majd a politikai szintű vitákat lefolytatni. Ugye itt az, a centralizált rendszer, a hatóságok kérdése számomra nagyon kérdéses, és aztán az idő faktor is, és amikor a csalásokról beszélünk, ugye mindannyian a csalások, csalási eseteket hozzuk fel, bizony olyan rendszerre van szükség, amely visszakövethetőséget biztosítja, és felelősségre lehet vonni a felelősöket. Ugyanakkor arányosnak kell lennie a rendszernek, úgyhogy azt hiszem, hogy még nagyon sok út van előttünk, bizonyos területeken kompromisszumokat kell majd kötnünk, remélhetőleg ezek a betegek biztonságát fogják szem előtt tartani. Köszönöm szépen. A Jesszúza következik. Elnök úr, én azt hiszem, hogy itt már nagyon jó ö, helyzetértékelést kaptunk Dagmártól, és az első árnyékjelentéstevői ülés ma reggel szintén ezt mutatta. De néhány gondolatot szeretnék most kiemelni. Szerintem nem mondhatjuk azt, hogy akármilyen jogszabályokat is vezetünk be, a csalás folytatódni fog. Lehet, hogy ez bizonyos szempontból igaz, de egyrészt nem teljes mértékben igaz, másrészt nem indulhatunk ki eleve ebből mert akkor nem lenne értünk, értelme az egésznek. Persze nem rendőrállamot akarunk bevezetni az ellenőrzések területén, de ezzel együtt nem szabad, hogy elfelejtsük a biztonságos garanciák rendszerét. Misa Ravazi és Dagmar maguk is emellett kardoskodnak. Fontos tehát a minőség biztosítása, és a piacra jutás engedélyezése már az előtt, hogy ezeket a termékeket piacra viszik. Természetesen egyetértek Dagmar javaslataival, miszerint az orvostechnikai eszközök, a igen magas kockázattal bíró termékek, innovációra van szükség ezen a területen, és ezt centralizált vagy akár Európai Uniós szintű engedélyekhez kellene kötni más, kevésbé kockázatos kategóriába tartozó eszközök tekintetében talán a nemzeti hatóságok biztosíthatnák a piacra helyezéshez szükséges engedélyeket. Természetesen csak szakértők végezhetik ezeket az engedélyezéseket, és nekik teljes mértékben függetlennek kell lenni. Nem szabad, hogy olyan személyekről legyen szó, akiknek máshol érdekeltségeik vannak. Tehát az ellenőrző vagy engedélyező szervezeteknek, szerveknek, hatóságoknak teljesen függetlennek kell lennie, mert különben a gyógyszeripar célpontjává válnak. Ezek után pedig fontos az utólagos ellenőrzés kérdése is, amely a piacra jutási engedélyt követi. Fontos itt is a megfelelő szervek és az igen magas minőségi követelmények megtartása, és nem szabad, hogy megismétlődjenek a múltban elkövetett hibák. Mindig a betegek érdekeit és az egészségügyi kockázatokat kell figyelembe vennünk. Vannak már jogszabályok ezen a területen, amelyek figyelembe veszik egyrészt az innovációs igényeket, de sohasem a betegek biztonságának nem figyelembevételével. Ugyanis sajnos mostanában ez történt többször is, és ez volt a problémának a gyökere. Tehát azt hiszem, hogy még a felmenő ágban kell a garanciákat beépíteni a rendszerbe, és a lehető legmagasabb minőségi követelményeket kell támasztanunk az orvostechnikai eszközökkel szemben. A következő üléseink nagyon kemény munkát követelnek majd, de erre szükség is lesz. Köszönöm szépen. Áttérünk a további hozzászólókra. Szofia Mazej Kukovics, Milán Párvanov után Anna Rosbach, Péter Líze és Rebecca Tyler fog hozzászólni. Nem tudom, hogy elfelejtettem-e valakit. Igen, Richard Zéber is hozzászól akkor megvan az összes hozzászólónk. Elsőként Mazel Kukovics kolléganő kap szót. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőknek ezt az igen nehéz munkát. Azt kell, hogy mondjam, hogy nehéz volt ez a munka. Néhány módosítást jó magam is előkészítettem, és McGuinness és Rosbach kollégák módosításait is támogattam szerettem volna néhány kulcsfontosságú kérdésre felhívni a figyelmet a saját módosításaimmal kapcsolatban. A gyártók különlegesen oda kell, hogy figyeljenek a nano részecskék alkalmazására, hiszen ezek bejuthatnak az emberi szervezetbe, és azt hiszem, hogy az ilyen típusú eszközök tekintetében a legkeményebb ellenérzéseket kell megkövetelni. Minőségi, biztonsági szempontból, környezetvédelmi ö, szempontokból egyaránt. Később pedig az is világos, hogy az különböző gazdasági szereplők helyzetét is biztosítsuk. és ezzel bevonjuk a folyamatba a kis és középvállalkozásokat, amelyek a kiválóságot képviselik, hiszen nekik is piaci hozzájutást, hozzáférést kell biztosítani. Gyakran nagyon nehéz most a válság időszakában a kis és középvállalkozásoknak a helyzete. Az, hogy ők hozzájussanak ezekhez a piaci szegmensekhez. Aztán a magas kockázatú orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban az átláthatóság a legfontosabb, és ezért a gyártóknak a legfontosabb kritériumokról be kellene számolniuk a biztonság, illetve a minőség tekintetében. Az átláthatóságot kell biztosítani, ugyanis már abban az esetben, hogyha incidensekre kerül sor, akkor több mint több európai tagállamban kell ellenőrzéseket végezni. Kelljen. Az orvostechnikai eszközöknek meg kell felelniük az érvényben jövő jogszabályoknak, azonnal, amint piacra helyezik őket, attól függetlenül, hogy akár még csak raktáron vannak, vagy pedig alkalmazzák is őket. És végül nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan testület, amely teszteket végez, ellenőrzéseket végez, mert ennek az a célja, hogy biztosítsuk a megkövetelt minőségi igényeket. Most pedig Semlev kolléga kap szót. Köszönöm szépen! elnök úr! Én is szeretnék néhány témával kapcsolatban megszólalni, amelyet eddig még senki nem mintett. Először is persze köszönöm mindenkinek az elvégzett munkát, és el szeretném mondani, hogy itt egy olyan rendeletről van szó, amely kiemelkedő jelentőségű. Szerintünk itt a bizottság kompetenciáit redukálni kell a delegált aktusok tekintetében, és az importőrök kötelessége, felelőssége és a terjesztők felelőssége tekintetében pedig a szakmai anyagok elkészítését szorgalmazzuk nem szabad fellazítani, felhigítani az importőrök felelősségének felelősségére vonatkozó részt. A nyelvi követelmények tekintetében is szigorúnak kell lennünk. Ugyanakkor túl sok a fölösleges adminisztratív teher a végfelhasználón. Ha valóban a beteg a legfontosabb számunkra, akkor garantálni kell, hogy az egészségügyi szervezetek jól működjenek az információ áramlás tekintetében is, és nem szabad az orvosokat megoldhatatlan problémák elé állítani. Mert az egy dolog, hogy egy steril kanült ö, egyszer használnak e föl, vagy sem. Ö, itt nagy szigorúságra van szükség, és pont a bonyolultság miatt nem sikerül betartani a szabályokat. Tehát egyszerű, világos előírásokra van szükség, és az is fontos, hogy ezek betarthatók legyenek, és aztán be is tartsák őket, de túlzók is lehetnek a szabályok, arra is vigyázni kell, hogy ne legyenek azok. Nem hiszem, hogy az ellenőrzésekre vonatkozó szabályok megváltoztatása feltétlenül javulást eh, generál majd. Például ugye akkor is fognak lopni, hogyha eh, tilos, tehát a szabály önmagában még a bűnt nem szünteti meg. Köszönöm szépen. Egy olyan ország számára, amely nagyon sok Center og dem, der bruger dem, så er svaret, jeg får. Tehát ezekkel a termékekkel kapcsolatban az egyszer használatos termékekkel kapcsolatban azt kell elmondani, hogy ezeket arra tervezték, hogy egyszer használják őket, tehát ezeknek az újra felhasználásuk, vagy újra hasznosításuk az e, nem megfelelő, illetve ezek esetében a megfelelő tisztítást, e, a megfelelő higiéniát biztosítani kell. Azzal is foglalkozunk el, hogy adott esetben az egyszer használatos eszközöknek az újrahasznosítását, újrafelhasználását e, azt teljesen betiltjuk vagy adott esetben betiltjuk magukat ezeket az egyszer használatos termékeket, hiszen vannak olyan orvostechnikai eszközök, amelyek újra használhatók, akár sterilizálás nélkül is ugyanolyan tiszták az első használat után, mint az első használat előtt. A legfontosabb nyilvánvalóan a betegeknek a biztonsága és a betegeknek a megfelelő tájékoztatása. Én magam nem kívánok olyan orvostechnikai eszközzel való kezelésnek az alanyává válni, amely eszközt egyszeri használata tervezték, de azt mégis újra használják. Nekünk betegként jogunk van megtudni, hogy ezek az eszközök, ezek biztonságosak-e vagy sem, egyszer használatosak-e vagy sem. Fontos biztosítani, hogy ugyanaz a szabály legyen mindenkire érvényes, függetlenül attól, hogy a gyártójáról vagy a felhasználójáról van szó az egyszer használatos eszköznek, vagy egy magáncégről, magánklinikáról, vagy egy közkórházról van szó. Nagyon örülök, hogy olyan módosító indítványok is érkeznek, amelyek célja a tanúsít kutatást végző szervezeteknél a megfelelő szakértelem biztosítása, és a szakértelem biztosítása ezeknek az egyszer, egyszer használatos eszközöknek a fejlesztői körében. Nagyon sok témával foglalkozunk, ezt el kell, hogy mondjam. Nagyon remélem, hogy a végén ennek az eredménye jó kompromisszumok formájában fog testet ölteni, ugyanis a jelenlegi helyzet az egy káosz. Sok sikert kívánok a kompromisszum kidolgozásához. Köszönöm szépen, Péter Líze. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Dagmárnak is a sok-sok elvégzett munkát, és az in vitro diagnosztikai eszközökről szóló jelentés kapcsán logikus, hogy ö, ö, egymás jelentéseit egészítjük ki, a legtöbb módosítóval, hiszen a két téma összefügg, és harmonizálni kell tényleg a két szöveget. Holger Kámerrel és másokkal együtt azonban úgy gondolom, hogy körültekintőeknek kell lennünk a központi rendszer bevezetésének igényével. Múltkor is már kifejtettem, hogy miért, és talán most egy újabb érvet is fel tudok hozni emellett. Nagyon sok évről beszéltünk az utóbbi ülésünkön, és ezt egyesek úgy értették, hogy én ezt úgy gondolom, hogy egy engedély szerintem sok évre kell, hogy szóljon. Nem, nem ezt akartam mondani, hanem azt mondtam, hogy olyan rendszert kell építenünk, amely hosszú éveken át fenntartható lesz nem az engedélyezés szól sok évre. Tehát, és ez egy óriási herkulesi feladat, meg kell találni a megfelelő szakértőket, ezeknek hajlandóaknak kell lenniük elvégezni a munkát, meg kell finanszírozni a dolgot, és időbe is terül ez a dolog, minimum három évbe fog ez telni saját beslésem szerint. Ugyanakkor szeretnénk gyorsan, párhuzamosan javítani is a rendszert és megmaradni a rendszeren belül, ezt is elmondtam miért, de javítani azt. Véleményem szerint azok a módosítók, amelyeket Dagmar Béren nyújtott be, a, a engedélyező hatóságoknál dolgozó szakemberek kvalifikációjára vonatkozóan, szerintem jó, a bizottsági javaslat viszont nem kiegyensúlyozott, mert azoknak a cégeknek, amelyek ebben a tevékenységben jelenleg részt vesznek, azoknak két év tapasztalatot ír elő, ugyanakkor más szempontból nem írja körül pontosan ezeknek a feladatát. És ezért ezeket a módosítókat én el tudom fogadni, és kompromisszum kész vagyok. A jelentés kapcsán el szeretném még ezt azonban mondani, és ugye az én módosítóim Dagmar jelentéséhez is ö, problémát okozhatnak. A szubszidiaritás elvét jó lenne, hogyha figyelembe vennénk a gyógyszer észszeti jogalkotásban is, és az engedélyezés, az ellenőrzés rendszere tekintetében is, tehát a tagállamoknak meg kell hagyni azt a lehetőséget, hogy egy terméket, gyógyszert súlyos aggodalmak esetén, ha az nemzeti szabályokat sért, akkor betilthasson. Ugye ma is vannak olyan szerek, amelyek egyes tagállamokban engedélyezettek, másokban betiltották őket, és ezt a szabadságot meg kell hagyni a tagállamoknak, hogy a jövőben is így rendelkezzenek, amennyiben szigorúbbak az elvárásaik az általánosaknál. Rebecca Tyler kap szót. Köszönöm szépen. Majd a későbbi viták során fogom elmondani a tartalmi véleményemet, de néhány kérdésről szeretnék most ezt még cserélni. Itt főként az engedélyezési rendszerről, illetve az Európai Adatbankkal kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot elmondani. Úgy tűnik, a javaslat alapján nem igazán lehet külön választani ezt a kettőt. Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos irányelv, illetve a centralizált javaslat Dagmar Rothberent olvasatában én továbbra is úgy gondolom, hogy egy centralizált rendszer megalkotása nagyon sok akadályba ütközne, és egyébként az Európai Gyógyszerügynökségnek nincsen szakértelme, illetve tapasztalata az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban. Majd a részleteket majd a következő hetek során szeretném kidolgozni és az IBD jelentéssel kapcsolatban szeretném majd elmondani a fontosabb gondolataimat. Köszönöm szépen, utoljára, de nem utolsó sorban Richard Zébet. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy jelenlegi rendszernek az előnyeit, tehát a gyors piacra jutást, azt meg kellene tartanunk, ugyanakkor a jelenlegi rendszernek a hiányosságait, tehát a különböző tagállami értelmezéseknek a lehetőségét, azt meg kell szüntetnünk, úgyhogy én a saját módosító indítványommal a 500 98-asban arra kérem a jelentéstevőt, hogy egy új 44A cikke lehetőségét vizsgálja meg, és abban azt javasoljuk, hogy a nemzeti hatóságok speciálisan, különösen vizsgálják meg az adott terméket a piacra jutása, forgalomba helyezés engedélyezése előtt. Különösen akkor, hogyha három termékcsoportról van szó, amelyek a teljes uniós közösségi piacon akkor megkapják ezzel a forgalomba hozatali engedélyt. A központi forgalomba hozatali engedélyezés, amit az előadó javasol, úgy gondolom ez megfelel a 44-es cikkeben bizottság által javasoltaknak. Ez azonban egy nagyon hosszadalmas folyamat lenne, és a 90 napos előirányzott engedélyezési határidőt valószínűleg messze túllépné. Fontos, hogy a résztvevő kis és középvállalkozások érdekei is figyelembe legyenek véve, és hogyha nekik semmiféle nyeresség vagy előny nem jön ebből a rendszerből, akkor meg kell tartanunk a nemzeti engedélyező hatóságokat. Nyilván az ő eljárásokat egységesíteni kell, őket is ellenőrizni kell, de ő bennük is, ő is bizalmat kell vetnünk. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a jelentésben javasolt e, rendszer nem igazán e, határolja el pontosan, mi tartozik a 3E e, csoportjába, ugyanakkor nyilvánvalóan lehetnek olyan kritériumok, amelyeket kidolgoz a központi szerv, de úgy gondolom, hogy értelmesebb lenne az általam és más kollégák által javasolt rendszerrel a kompetenciáknak a megosztását és a gyakorlathoz közelibb rendszert a betegbiztonság veszélyeztetése nélkül kidolgozni. Köszönöm szépen, akkor megadom a bizottságnak a szót. Lögrinyész asszony van itt a mai napon. Nem. Bocsánat, rossz volt az információ. <laughs> Mrs. Le Szabin itt van. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót, és köszönöm ezt a lehetőséget is a mai napon. Nagyon jó tapasztalat ez érdekesek a módosítások, és az, ahogyan meghallgathattuk az érvek gazdagságát, ez nagyon nagy lehetőség volt számomra, hogy előre tudjunk menni. Természetesen fontos és komoly munkáról van szó, ez egy nagyon sürgős ügy, és a jelentéstevő és az önök szakbizottsága rendkívül fontos munkát végzett ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy a vélemények igen eltérőek a ellenőrzésekkel kapcsolatban. És nagyon nehéz lesz emiatt a feladatunk, de mégiscsak a mai napon elhangzottak közül egy dolog egészen biztos az a fő cél, szerint minél magasabb szintű biztonságot garantáljunk az európai betegek számára, és hogy vizsgáljuk meg az orvostechnikai eszközök tekintetében azt, hogy a piacra helyezéssel kapcsolatban hogyan tudjuk a minőségi követelményeket a legmagasabb szintre helyezni. Természetesen magunk is ezt a feladatot tartjuk szem előtt. Nagyon intenzíven dolgoztunk ezen a héten, technikai szinten, és készen állunk arra, hogy segítsünk, amennyiben csak lehet. Úgy gondolom, hogy a mai vitából az is kiderült, hogy a módosításokkal kapcsolatban egyfajta piacra jutási engedély az Európai Bizottság javaslatának szellemével egybeesik. Mi szerint ez nem biztos, hogy kizárólag biztonsági kérdés, de mégiscsak konvergenciát látunk azzal kapcsolatban, hogy erősíteni kell azokat a kritériumokat, amelyek a ellenőrző szervekre vonatkoznak, és nagyon fontos az is, hogy tanuljunk a múlt hibáiból és ezt nagyon sokan elmondták itt ma, a jelentéstevő és más parlamenti képviselők is. Aztán van itt egy másik igen fontos kérdés, az újrafeldolgozás kapcsán az eredeti javaslat, illetve az eredeti eszköz újra felhasználása rendkívül fontos biztonsági követelményeket követelményeknek kell, hogy megfeleljen. Itt főként a, jó, a kórházakra gondolok, és arra, hogy igazából a betegeknek semmiféle ellenőrzési joga nincsen, tehát nekünk kell az ő érdekeiket védenünk. Remélem, hogy konstruktív lesz a szavazás július 10-én, és lenne néhány olyan módosítás itt még, amely a monitorozásra vonatkozik. Én azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban még tovább mehetünk, ez egy érdekes javaslat. Vannak nagyon konstruktív módosítások egy, egy egységes rendszerre vonatkozólag. Ez is nagyon pozitív irányba tereli a helyzetet, tehát nagyon sok olyan gondolat van, amelyet pozitívnak gondolunk. Prioritás a bizottság számára ez a dosszié. Szeretnénk, hogyha még a jelenlegi jogalkotási ciklusban el lehet fogadni el lehetne fogadni, és a jelentéstevő és az önök erőfeszítéseitől is függ természetesen mindez, de mi is készen állunk arra, hogy segítsünk, amennyit csak tudunk. Végül pedig most akkor megadom az előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek, hogy ezt a vitát most lefolytattuk. Miután látjuk most az összes módosítót, a vita most egy magasabb, más szintre került, mint ahogy az korábban volt. Nagyra értékeltem azon kollégák megjegyzéseit, akik nem feltétlenül azok, csak akik támogatólag állnak hozzá a javaslataimhoz, hanem azokét is, akik ugye nem értenek velem teljesen egyet, de kompromisszumkészek. Egy dolgot le kell szögezni szerintem. Nem akarom, hogy a kollégák beleessenek abba a csapdába, amelyet ezen eszközök gyártói állítottak nekünk, akik azt állítják, hogy a piaci hozzáférés garantált, mert bemutatnak történeteket, amikor egy sürgősen szükséges eszközt eljuttattak a helyére. A tények nem ezt támasztják alá. A bizottsági javaslat a piaci hozzáférés tekintetében minimum 7 hónapos átfutási időt becsül, javítsanak ki, hogyha rosszul mondom, és én még két hónappal többre becsülöm ezt, de még ez is semmi, kollégák, ez a kilenc hónap, ha figyelembe, hogy a közvetlen piachoz való hozzáférés az egyes tagállamokban az erről szóló tárgyalások a biztonságról, egyebekről, a költségekről ennél általában sokkal tovább tart, tehát gyakran a tagállami engedélyezés nagyon sokáig tart, egyes gyógyszerészeti termékek könnyebben engedélyeződnek, mások nagyon nehezen. Attól függően is, hogy milyen központi vagy helyi -e az ellenőrzési rendszer, és hogy mennyire átlátható és hatékony a rendszer. Tehát ne essünk bele abba a csapdába, hogyha lobbisták jönnek, azok azt állítják, hogy bármilyen új eljárás az Európai Uniót versenyhátrányba hozza, nem igaz, Nyilván nekem a fő prioritásom a betegek biztonsága, de nem vagyok buta, nem vagyok vak, és pontosan tudom, hogy ezen eszközök gyártóinak versenyképeseknek kell maradniuk, ez valamennyiünk érdeke, és azok is fognak maradni, hogyha ez a szöveg érvényesül. Kámerú azt mondta, hogy nem lehet érveket amellett mondani, amit én itt állítok, ezek csak, ez a hit dolga. Leszeretném szögezni, hogy amikor a bizottsági javaslat megszületett, akkor is elmondtam már, hogy a bizottsági javaslatnak semmi köze a botrányhoz. Már jóval korábban elkezdték azt előkészíteni, mint ahogy ez a dolog történt. Régi kollégák már tudják, hogy a Maliori jelentés annak idején már ezt javasolta, már akkor is sürgősséggel, tehát ez a PIX botrány nem függ össze a helyzettel, és ha nem lett volna semmilyen bűncselekmény, amelyre fény derült, akkor is igaz az, hogy az orvosi eszközök annyira sajátosak, hogy a jelenlegi engedélyesítés gyakorlat már elavult, mert az eszközök közben sokat fejlődtek, tehát Kramer úr, ezt viszont én alá tudom támasztani, igenis, érvekkel. Lehet, hogy nem kell minden engedélyező hatóságnál saját orvos, saját orvosmérnök mindig napi 24 órában. De az a jelenlegi gyakorlat, hogy bármilyen ilyen szakember meghallgatása nélkül a B vagy a 2A kategóriás termékekre vonatkozóan ezek a hatóságok engedélyeket adnak ki, az viszont botrány. Ezt nem lehet így tovább vinni. Ha ön ezzel egyetért, akkor mondja meg ezt nyíltan. Csak Rámer úrra szerettem volna reagálni, mert ő azt mondja, hogy én nem igazságosan mérek. Tehát biztos, hogy én fair szeretnék lenni, ez eleve a, a természetemhez is tartozik, a felség figyelembevétele, de amikor azt mondja, hogy nincsenek szakmai érvek, és hogy ez csak hitkérdése, nos, ezt így nem tudom elfogadni, erre muszáj volt reagálnom, mert igenis bőven vannak érveim, ez nem hit, hanem bizonyosság a részemről. Az, hogy a betegeknek is van felelőssége a beléjük beépített orvosi eszközök működés tekintetében, ez nyilvánvaló, az életmódtól nagyon függ ezek hatékonysága, de a termék működéséért vagy nem működéséért, tehát belső hibájáért a, a beteg nem tehető felelőssé, van egy kollégám, aki 30 éves, és már most is ugye van egy implantátuma. Egy nagyon képzett, művelt nő, és bizony, hogyha és már volt gondja ezzel a készülékkel, ha azt ki kell cserélni, az hatalmas tortúra. Tehát itt a nyomon követhetőség elvét kell alkalmazni, garantálnunk kell, hogy szakértők engedélyezik a rendszereket, szakértők építik be őket, és minden nyomon követhető, még a, a sedész kezét is ideértve, mert előfordulhat, hogy maga az eszköz tökéletes, csak nem jól, nem tökéletesen építik be. Sok oka lehet a meghibásodásnak, vagy a nem hatékony működésnek és Kavanok úrnak, aki azt mondta, hogy az újrahasznosítással foglalkozni kell, ezt írásban is megtette, Anna Rosbachhoz hasonlóan módosítót nyújtott be ezzel kapcsolatban, ezeket elolvasom és megnézem, hogy mit tehetünk. Megginesz kolléga leszögezte már az elején, hogy nem áll túl messze egy elláspontunk. jó, egyezünk meg, és annak a reményében, hogy ez sikerül, talán érdemes lenne elkerülnünk azt, hogy egymás ellen szavazunk fontos kérdésekben. A bizottságnak is jelzem, hogy úgy tűnik, hogy itt együttműködés lesz a frakciók között a legfontosabb témákban. Ami a konkrét eljárást illeti, a lehető leggyorsabban szeretnék tovább lépni, ha megvan önöktől a támogatás, a, és konszenzusos a hangulat, akkor az első olvasatra sor kerülhet. Mivel azonban ez egy nagyon fontos kérdés, nem szeretném, hogyha már az első körben itt úgy mennénk ki a nyilvánosság elé, hogy belső vitáink is oda kerülnek, hanem szeretnék nyugodt, konszenzusos hangulatot és hatékony előrelépést, hát a jövő év elején már konkrétumokra kerülhet sor. Köszönöm szépen Rákmárót Bérend. Július 10-én fogunk szavazni erről a jelentésről itt a szakbizottságban, és a plenáris ülés a jelenlegi tervek szerint szeptemberben fog foglalkozni az orvostechnikai eszközökkel. Köszönöm szépen a vitában való részvételt, és egy ehhez kapcsolódó témájú jelentésre térünk át Péter Líze jelentésére az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre. Parancsolj Péter Líze. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék én is köszönetet mondani az árnyék előadóknak a jó együttműködésért. Volt már néhány találkozónk, és itt kölcsönösen tanulhattunk egymástól, és a szöveg javaslat megfogalmazásán javíthattunk. Először is két-három pontról beszélnék, amit én magam vetettem még föl az árnyékelőtökkel folytatott eszmecsere és a szakértőkkel folytatott konzultáció után. Egy-két témáról volt már szó. A bizottsági javaslat nagyon magas követelményeket támaszt, a vállalatok által alkalmazott biztonsági szakértőkre vonatkozóan, így például főiskolai végzettség plusz két év végzettség, vagy alternatív végzettség és 5 év gyakorlati tapasztalat van előírva. A biztonsági megbízottnál megbízott szerepe vagy tisztsége még a legtöbb tagállamban nem létezik, most vezetik csak be a gyakorlatba és hát nem mindenhol írják elő ugyanazokat a követelményeket az ő személyét, illetően úgy gondolom, hogy vannak olyan tagállamok, ahol nagyon magas szintű követelményeket írnak elő, és még um, szigorúbb követelményeket, úgy gondolom, hogy ezen a területen harmonizációra kellene törekednünk, és minden tagállamban meg kellene nézni, hogy mik a legjobb gyakorlatok, és azt átvenni a másiktól. Utána áttérnék még a kijelölt szervezeteknek a kérdésére, ugyanis a kijelölt szervezetek személyzetének a kvalifikációja, a képesítése nincsen megfelelően meghatározva a bizottsági javaslatban. Itt egy új szerv, létrejön egy új vállalkozás, egy új ötletre alapulva, bizonyos képesítésekkel, kell rendelkezni nyilván a tevékenységhez, és az nem megengedhető, hogy a kijelölt hatóság, a kijelölt szervezet munkatársai alacsonyabb képesítése rendelkeznek, mint az újon alakult vállalkozásé. Itt van a batch testingnek a kérdése, tehát a, a különböző, különböző termék termék kontingensek szúrópróbaszerű rendszeres ellenőrzésének a kérdése. Ezt teszi már a legtöbb tagállam, a bizottságjavaslatban ugyanakkor ez nem szerepel, itt különböző értelmezésekre van tehát lehetőség. Úgy gondolom, hogy itt is egységes szabályozásra kell törekedni, csak a nagy kockázatú ellenőrzéseknél, tehát a D csoportba tartozó termékeknél kellene ettől eltérni. Vannak módosító indítványok a kollégáktól, és én magam is teljesítettem be a az engedélyezési eljárások harmonizációjával kapcsolatban módosító indítványt. Az in vitro diagnosztikai eszközöket kínáló gyógyszertárak és azokat használó kórházak maguk ugye gyógyszereket is árulnak. Itt az elmúlt időszakban a visszakövethetőség fontossága lett hangoztatva, mert csalásokra kerül sor. Nagyon jól hogy hogy gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök az in vitro eszközök esetében azonos követelmények lennének a visszakövethetőségre. A genetikai tanácsadással kapcsolatos tájékoztatás kérdésében az árnyék előadókkal még tovább finomítottuk az álláspontot. Nagyon hasznos volt az eszmecsere, köszönetet vannak a kollégáknak. Vannak olyan kollégák is, akik nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek a géntechnológia, géntechnológia területén pontosan meghatároztuk, hogy mi az, amit minimális követelményként elvárunk a tagállamoktól, de hát a tagállamoknak még lehetőségük van kisilabizálni ebből, hogy mi az, ami számukra fontos és megvalósítandó. Hogyha valaki DNS eh, elemzésnek veti alá magát, és ott valamit a jövőre nézve jósolnak, vagy, vagy előre jeleznek számára, akkor az új megfogalmazásban különbséget teszünk a kollégák által is aláírt módon az olyan tesztek között, amelyek egy bizonyos diagnózist hivatottak csak alátámasztani. Itt nincsen szükség nagy fokú vagy kiterjedt betegtájékoztatásra, vagy tanácsadásra, és más a helyzet nyilvánvalóan az előrejelző diagnosztikai vizsgálatoknál, ahol például az utódok egészségi állapotával, betegségével kapcsolatban tesznek eh, előrejelzést. Itt eh, nyilvánvalóan egy szélesebb körű betegtájékoztatásra, tanácsadásra van szükség. Itt nagyobb, eh, szigorúbb követelményeket kell ezzel kapcsolatban támasztani. Hogyha valaki fiatal emberként 18 évesen azt fogja kapni, hogy súlyos betegsége lesz majd maga, nagyobb életkorban, amit majd nem lehet nem lehet gyógyítani, és megelőzésre sincs lehetőség, hát nyilván az ilyesfajta tájékoztatásnak, előrejelzésnek azért vannak következményei. Úgy gondolom, hogy az egyik szakértőintézet által készített szakértői intézmény világosan megmondja, hogy mi a mi jogalapunk ennek a szabályzásnak az elfogadására, sőt, az emberi jogok az emberi jogok kartája alapján kötelesek is vagyunk ebben a témakörben ezt a jogszabályt elfogadni. Néhány módosító indítványra részleteiben kitérve, nagyon konstruktív párbeszédet folytattam a kollégákkal, Rebecca Taylor, a házon belüli tesztek kérdésével foglalkozott behatóan. Úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. Az ő módosító indítványa egy jó alap egy végleges kompromisszum kidolgozásához. Nem kívánjuk, hogy a kereskedelmi forgalomban kínált teszteket a kórházak e, tetszés szerint engedélyezés nélkül végrehajtsanak. Ha azonban a piacon nem érhető el ez a tesztszolgáltatás, mert mondjuk egy nagyon e, súlyos e, fertőző betegségről van szó, speciális betegségről, akkor mégiscsak meg kell adni az engedélyt az ilyen házon belül tesztek végrehajtására. Nekem az a javaslatom, hogy a kórházak számára is tegyük lehetővé ezeket a teszteket, még mások számára nem. A QE árnyék előadó a Szósza kolléga nagyon sok módosítóval élt. Az egyik javaslata az volt, hogy az új típusú vitro, in vitro diagnosztikai eszközöket definiáljuk, és a D csoportba soroljuk be őket automatikusan. Én megvizsgáltam ezt a javaslatot, én nem vagyok meggyőződve erről. Talán a bizottság is majd mondani fog erről valamit. Egy dolog biztos, erről beszélünk kell, hogy most a terméknek az újszerűsége az önmagában már okot ad arra, hogy a leg, legnagyobb kockázatú termékek csoportjába soroljuk be, ezt nem tudom. Aztán itt van a Companion Diagnostiknak tehát a személyre szabott orvosi tanácsadásnak a keretében végzett diagnózisoknak a kérdése. A kérdés itt az, én szimpátiával közeledek azért ahhoz a módosító indítványhoz, amely azt mondja, hogy az Európai Gyógyszerügynökségnek, a CTS-eknek, tehát a egyes tesztekben betartandó közös standardeknek a kidolgozásába vonjuk be. Ezt, erről még mindenképpen beszéljünk. Van még két pont, és ezzel a végéhez is érkezem a hozzászólásomnak. Az egyik az átláthatóság kérdése, a másik pedig az etikai bizottságoknak a kérdése, hiszen a klinikai vizsgálatoknál, a klinikai ö, kísérleteknél is a mai a Vilmot jelentése kapcsolatos ma délutáni szavazása tekintettel is mindenképpen majd szakértői véleményt kell ebben a kérdéskörbe kérni, és át kell gondolnunk ezt a dolgot. Én úgy gondolom, hogy az átláthatóság jó dolog, ezt kérik is a betegek, Nyilvánvalóan szeretnék tudni, mennyire biztonságosak az egyes termékek. A teljes átláthatóságnál nyilvánvalóan adatvédelmi aggályok és a szellemi tulajdonvédelmével kapcsolatos aggályok merülhetnek fel. Ahogy azt Vilmot eh, árnyék eh, előadó egyébként eh, nagyon jól látta, és talált is nagyon megközelítés módot ennek a problémának a megoldására. Az etikai bizottságok felállításával kapcsolatban én még berzenkedek elfogadni a vonatkozó módosító indítványt. Úgy gondolom, hogy az etikai bizottságok nak a hozzájárulása esetén meg kell találnunk a nem bürokratikus módot a nemzeti hatóságokkal való egyeztetésre. Azonban, hogyha egy klinikai teljesítményvizsgálatba ról van szó, akkor nagyon problematikusnak tartom ezeknek a szerepét. Vilmot, Rót, Bérend asszonyokkal talán még találunk más megoldást a ma délutáni eh, szavazásnál és a további tárgyalások során pontosan meg kell néznünk, hogy mi legyen. Az én tárgyalási pozícióm az az, hogy nekünk az etikai bizottságoknak a támogató állásfoglalására kell építenünk, ha ugyanis ez nincs meg, akkor mindenképpen a betegnek kockázatokkal kell számolnia. Köszönöm szépen, köszönöm, szeretnék az SPD Észak-Rajna Veszfáliai Tartományi Gyűlésének elnökét itt üdvözölni a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Folytatjuk az eszmecserét, az árnyék előadó kapnak szót. Elsőként Dagmar Roth Bérend parancsolj. Köszönöm szépen, Matthias. Köszönöm szépen, Lize úr. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó jelentéssel van dolgunk, és nagyon remélem, hogy jó lesz a végeredmény. Jó néhány módosító indítványt nyújtottam be, amelyek hasonlóak azok az a módosító indítványokhoz, amelyeket a saját jelentésemhez nyújtottam be, a piaci hozzáférés, a forgalomba hozatal kérdését illetően. Itt van a D, mint Dagmar termékcsoport, a legnagyobb kockázatú termékek csoportja. Úgy gondolom, hogy ebben a pontban a bizottság, az Európai Bizottság javaslat a te jelentésed esetében jobb, mint az én magam jelentése esetében volt. Líze úrral egyet értek abban, hogy a hatályba lépésnek a kérdése, a hatályba lépésig eltelő idő kérdése még mindenképpen megvizsgálandó és szükséges még erről beszélni. Líze úr további módosító indítványokat nyújtott be, amelyek különösen a D csoportba tartozó termékekkel és bizonyos C csoportba tartozó termékekkel való bánás módra vonatkozik. A D csoport esetében ugye azt mondtuk, hogy az önteszt, az önvizsgálat, ez egy olyan dolog, amit óvatosan kell lefolytatni, és különbséget kell tenni a között, hogy valaki egy teszt csíkkal mondjuk meg akarja állapítani, hogy mondjuk egy húgyúti fertőzésnek egy korai szakaszáról van szó, vagy éppenséggel teherbe esett szerencsés módon, vagy esetleg túl magas a vércukorszintje. Ez egy teljesen más dolog, mint mondjuk a trizonómia fennállásáról, vagy bizonyos ö, személyre szabott ö, diagnosztikai ö, eredményekről való értesülés bizonyos tesztek esetében a vényköteles formát irányozza elő Lize úr javaslata, és biztosítani kívánja azt, hogy a tesztet szakember közreműködésével folytassák le. Ez egy nagyon jó ötlet. További módosító indítványokat is terjesztett be, eh, amelyek a tanácsadásra vonatkoznak. Összességében úgy gondolom, hogy egy nagyon jó javaslatot olvashatunk. Itt az új módosító indítványok közül néhányat még pontosabban meg kell vizsgálni. Az ötös, öt vagy hét módosító indítvány valamit pontosabban meg kell nézni, és fontos a számomra, és amire Lize úr is utalt, hogy a tájékoztatásra és hozzájárulásra van szükség klinikai kísérletek esetében, ahogy arról már szavazni fogunk ma a Vilmot jelentés esetében, egy nagyon, az orvos technikai eszközöknek egy nagyon specifikus, különleges formái kerülnek alkalmazásra. Biztos vagyok abban, hogy itt is sikerül majd a szavazásnál a megfelelő megoldást megtalálni. Köszönöm szépen, Dagmarod Bérend. Most pedig Rebecca Tyler kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy röviden szóljak a benyújtott in vitro eszközökkel kapcsolatos módosító indítványaimról, ami az átláthatóságot illeti nyilván a betegek érdekeihez igazodó, átlátható szabályozásra van szükség, európai adatbázis kell felállítani, amelyhez adott esetben a nyilvánosságnak is hozzá kell férnie. És nyilvánvalóan világosság, tehát egy szakvéleményt kellene készítetnünk arról, hogy hogyan lehet ennek az adatbázisnak a tartalmához a nyilvánosság hozzáférését biztosítani. Itt igazából az a lényeg, hogy az európai szintű adatbankba a vonatkozó adatokat publikáljuk. Én nem azt mondom, hogy itt nagyobb ellenőrzése van, szükség van, de mégiscsak a problémákra való rávilágítás a fő cél. megpróbáltam megnézni, hogy hogyan is értékeljük a kijelölt szervezetekkel kapcsolatos kérdéseket. Itt szerintem a rendszerbe vetett bizalom növelése érdekében néhány módosítást kellene bevezetni. Kellene egy koordináló csoport bevezetése, amely a felfüggesztéssel is vonatkozik olyan hatóságok esetében, akik a minimális sztenderdeknek nem felelnek meg. Ezen kívül pedig fontos az, hogy a kijelölt szervezetek minőségi követelményeknek megfeleljenek. A bizottság már nagy változásokat vezet be, mint például az európai szintű auditálása, valamint az identifikációs rendszer kialakítása, valamint a kollégák által beterjesztett módosításokkal kapcsolatban Dagmar Berendt javaslatait el fogjuk fogadni, például a költségekkel kapcsolatban. Aztán itt az átláthatósági elem is nagyon fontos, és az, hogy a gyártók azzal kapcsolatban információt adjanak ki, hogy kijelölt szervezetekhez fordultak-e vagy sem minőségi kérdések kapcsán. Lízed úr gondolatai közül nagyon örülünk annak, hogy a mi módosításainkat figyelembe vették, és tovább kívánnak menni, mint a bizottsági javaslat. Itt a megfogalmazás a módosításokkal kapcsolatban a 137, 141, 142-es módosítások ezt kollégákkal együtt terjesztettük be. Szerintem ezek jó módosítások, amelyek újabb lehetőséget vetnek fel. Köszönöm szépen, Margaréta Óken kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne néhány megjegyzésem. Köszönöm szépen Péter Lizének a kitűnő együttműködést és szeretnék köszönetet mondani a kollégától érkezett jó módosító indítványokért. Kevés megjegyzésem lenne, de azért lenne néhány. Ami egyrészt a önteszteket, az önvizsgálatokat illeti, nyilvánvaló, hogy ez a területen senki sem foglalkozott kellő mélységben. Hogyha például valaki egy félrevezető hív teszteredményt kap, akkor annak sokkal súlyosabbak a következményei, mint mondjuk egy otthon végzett vércukorszint ellenőrzésnek. Tehát fontos, hogy a korrektek, helyesek legyenek, helytállóak legyenek az eredmények, és azok megfelelően befolyássák a további terápiát. Például itt van mondjuk a vérnyomás mérés, ez nagyon ártalmatlan dolognak tűnik, de egy helytelenül végrehajtott vérnyomás mérésnek súlyos következményei lehetnek, konzekvencei lehetnek. Nagyon remélem úgy, hogy az ezzel kapcsolatos, jó tanácsadásra vonatkozó és jól elvégzett önvizsgálatokra, öntesztekre vonatkozó javaslatunkat keresztül fogjuk tudni vinni. Ami a házon belüli vizsgálatokat, teszteket illeti, Rebecca Taylor javaslatát jónak tartom, jó kiinduló pont, de nem szabad, hogy a betegek biztonságának a rovására menjen a dolog. Arról kell gondoskodnunk, hogy ne legyenek szabályozási eh, hézagok, és ezeknek a termékeknek, az ilyen belső eh, tesztekre használt termékeknek a kockázatai ne növekedjenek. Ami a forgalomba hozatali engedélyezési eljárást illeti, itt egyedül maradtam az álláspontommal. Itt nyilvánvalóan a nagy kockázatú termékeknél erős ellenőrzésre van szükség, és nem szabad azt megengednünk, hogy működésképtelen vagy felhasználhatatlan termékek kerüljenek forgalomba hozatalra. Zárásképpen pedig, ami az átláthatóságot illeti, ez is nagyon nagy szerepet játszik a klinikai kísérletekkel, kapcsolatos ma délután szavazás tárgyát képező jelentés esetében. Ezzel Péter Lizek már foglalkozott. Örülök Dagmar Rothbérend javaslatának is, és nagyon remélem, hogy sikerül az átláthatóságot biztosítani, hiszen a transzparencia csak a biztonságot növeli, és nyilvánvalóan nem szabad ezt a gazdasági érdekeknek alárendelni. Péter, hozzád szólnék. Tegnap óta amikor a Dán öm, gyógyszercégek nem önökkel, de velünk kapcsolatban válaszokat adtak, illetve kérdéseket tettek fel. És ez, ez világos, hogy hazugság az, hogy minden átlátható lenne. És itt a nagy cégekről van szó, Itt valóban nagy pénzekről van szó. Nagy cégek, nagy pénzek. De sajnos a német tudásom nem elég jó ahhoz, hogy ezt elmondjam. Németül. Minden esetre, amikor konkrét példákat kértünk a legitim gazdasági érdekekkel kapcsolatban, amelyek mondjuk még akár a betegek érdekeinél is fontosabbak, hát egyetlen egy példát sem tudnak említeni. Mindig erre hivatkoznak a kereskedelmi gazdasági érdekekre, mint hogyha ez legalábbis legitim lenne, de ez nem legitim. De amikor azt kérjük tőlük, hogy konkrét példákkal álljanak elő, akkor nem tudnak válaszolni. És ezt figyelembe kell venni, mert ők azt remélik, azt várják, hogy ők olyan erősek, hogy az, er, hogy az ő értekeik majd fontosabbak lesznek, akár az emberek egészségénél is. De itt ezt nem szabad megengedni. Ezt biztosan megmondhatom. És még egyszer köszönöm Dagmárnak, hogy világosan fogalmazott ezzel a kérdéssel kapcsolatban, jelentésében, Nos, hát én remélem, hogy ma délután keményen fel tudunk állni az átláthatóság érdekében. Köszönöm. Van klare Worte. Köszönöm szépen, világos szavakat hallottunk. Milán Kárbanok kolléga kap a következőként szólt. Köszönöm szépen. A kontextus, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló irányelv kapcsán csak azt tudom mondani, hogy a bizottság kompetenciájának felülvizsgálata ebben a kérdésben, valamint az, valamint az administratív szövegekhez való nyelvi követelmények egyszerűsítése szimmetrikusan halad, és mind a két jogszabály esetében fontos. Most most azzal kapcsolatban, hogy a definícióból kivegyük azokat az eszközöket, amelyeknek nincsen közvetlen hatása a működésre, valamint a piacra jutási engedélyezés kérdése nagyon nehéz, hiszen azt kell eldönteni, hogy milyen mértékben tudjuk ezen a jogszabályon keresztül befolyásolni a helyzetet, hiszen itt ebben a mostani e, in vitro diagnosztikai orvosi eszközökkel kapcsolatban nem az egészségvédelem a fő aspektusa a jogszabálynak. Gua Aldasusa szó. Aldasusa fog szólni a GUE nevében. Köszönöm szépen, Először is szeretnék köszönetet mondani Péter Lízének, nem csak a jelentésért, ami most a rendelkezésünkre áll, hanem szeretnék köszönetet mondani azért a munkamódszerért is, amit választott. Már a jelentés elkészítése előtt felvette a kapcsolatot, és eszmét cserélt eh, az árnyék előadókkal, és ezt az együttműködést nagyon pozitívnak tartom. A megállapítások nagy részével egyet tudok érteni, ezt már mondtam is neki. A genetikai tesztek egy fontos pontot jelentenek, és a klinikai vizsgálatok is fontos kérdést jelentenek. Az in vitro diagnoszt diagnosztikai eszközök klinikai kísérletekre való akkor pozitív, eh, jóváhagyó állásfoglalást kell előírnunk az etikai bizottságok részéről. A klinikai vizsgálatok esetében, tehát a klinikai eh, kísérletek esetében. Jelenleg ebben a rendeletben még nincs megfelelően szabályozva, hogy a házon belüli belső használatra szánt teszteknél mi a helyzet. Tehát itt ugye olyan tesztekről van szó, amit egy adott intézménynek a laboratóriuma a saját maga fejlesztett ki belső használatra. Itt is nyilvánvalóan biztosítani kell azt, hogy ezeknek a kereskedelmi értékesítésére ne kerüljön sor genetikai teszteket, tesztmódszereket nagyon gyakran orvosi laboratóriumokban fejlesztenek ki, és ezek nem kerülnek kereskedelmi forgalomba hozatalra. A saját frakcióm, illetőleg az én saját magam módosító indítványai néhány fogalom meghatározás világosabb megfogalmazását tartalmazták. így a, a klinikai e, érvényességnek, a klinikai e, haszonnak a definícióját e, világosabban kívántuk megfogalmazni. Aztán itt vannak a C osztályba, C csoportba tartozó termékek. Úgy gondoljuk, hogy ezeket is nagy kockázatú termékeknek kell tekintenünk. És azt is elmondtam, hogy az előzetes engedélyezés mellett lennénk, tehát az előzetes forgalomba hozatali, előzetes engedélyezés mellett akár csak más, akár csak a gyógyszerek esetében. Nem látunk arra okot, hogy másképpen kezeljük az orvos technikai eszközöket, mint a gyógyszereket. Nyilvánvalóan összhangot kell teremteni itt a dolgok között, hiszen nincsen nagy különbség a között, hogy beültetnek egy implantátumot, tehát egy orvostechnikai eszközről van szó, vagy egy diagnózisról, egy tesztről van szó, hiszen egy teszt eredménynek is lehetnek nagyon súlyos következményei a jövőbeni terápiára, vagy az adott beteg egészségi állapotának alakulására nézve. Ennyiben hagynám. Úgy gondolom, hogy még sok munkát el kell végeznünk és úgy gondolom, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy ezt a két dossziét, amiről ma beszéltünk, ezt egymással össze, összhangba hozzuk. Még ketten jelentkeztek szóra, Anna Rosbach és McGuinness. Asszony, még valaki más is esetleg meg kíván szólalni, nem? Jó, akkor őket hallgatjuk most. Anna Rosbach parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Megpróbálok rövid lenni. Szerintem jó ez a Líze jelentés, mint ahogy a Dagmar Roth féle jelentés is, és az, az önkéntes tesztek témájában egyetértünk. Nem szabad, hogy a saját testünket úgy teszteljük, hogy közben ne legyen jelen szakember. Ma már ez elvileg egyszerűbb lenne, mert az interneten is lehet teszt eszközöket és termékeket venni. A 140-es módosítót támogatom, hiszen én magam is jegyzem azt, de a negyedik részével azért van egy kis gondom, tehát a 144-es negyedik részével, mert attól tartok, hogy itt egy joghézag alakulhat ki, ezt be kéne zárni valahogy, ha egyáltalán létrejött, ez a 13-14-15 éves korhatár a genetikai vizsgálatok esetében ki az, aki erről dönthet? A gyerek vagy a szülő? Hol van az életkori határ? Tehát itt van valami bizonytalanság, de egyébként köszönöm mindenkinek a munkát. Anna Rosbachot eh, az elnök félbeszakította, en meg Guinness kapszót. Köszönöm, elnök úr! Én ugyancsak a 144-esről kapcsolatban szerettem volna elmondani, hogy szándékát támogatom, és fontos, hogy az embereknek való eredmény közlése nagyon kontrollált körülmények között menjen, a genetikai relevanciájú adatokért különösen. Rosbach asszony nagyon jól megfogalmazta, hogy itt világosságot kéne teremteni, és hogy nehogy joghézeg jöjjön létre, erre oda kell figyelni. Nem tudom, hogy ezt hogy lehetne megejteni, de ha kiskorúakról van szó, akkor nem lehetünk eléggé óvatosak a genetikai vizsgálatok kapcsán, pláne, hogyha olyan kérdések is vannak, amelyekre nem is létezik szakmai tudományos válasz. A technológia ma már lehetővé teszi egy ember egészség állapotának megjóslását is, de ezek a technológiák még nagyon ö, ö, bizonytalanok, és különösen a fiatal anyák, vagy a várandós anyák, vagy a gyerekek szempontjából ez egy nagyon kényes kérdés, és ezért a módosító utolsó bekezdése szerintem különösen fontos, hogy ha a tagállamok a szabályok szigorúbbakat akarna megfogalmazni, akkor erre lehetőséget kell nekik adni. Köszönöm szépen. Akkor most az Európai Bizottság képviselőjét kérem, hogy szólaljon meg. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezt a nagyon hasznos, gyümölcsöző vitát a módosítók mögötti érvelést most hallottuk, és ez segíti a mi munkánkat is, és talán az önökét is. Ami a, a piacosítás előtti ellenőrzés, illetve engedélyezést illeti, az előző jelentés kapcsán már erről elmondtuk az álláspontunkat, nem ismétlem ezt meg. Értjük mi azt, hogy az egyik legfontosabb dolog a különböző tesztek legszélesebb körülű információinak, teljes körű információinak hozzáférhetősége, főleg ugye a beteg számára, hogy informált döntést hozhasson saját sorsáról, és nyilván ennek persze van etikai, biztonsági vonzata, ezt a témát tehát finomítani kell a szövegben. Nem csak a termék biztonsága az egyetlen szempont itt, amit garantálni kell, hanem az a kontextus is, amelyen belül az administratív eljárás, illetve a gyógyszer adása történik. Más témák, jogi értelemben bonyolult témák jönnek. Értjük a módosítók motivációját, például, hogy hét különböző kategóriára osztanák az eszközöket. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, a szubszidiaritás még megfejeli a komplexitást, mert a tagállamokban különböző szabályok vannak, és ezeket meg is kell hagyni. De sok javaslatnak szerintünk van haszna, konkrétan például idéznék, és ez nem teljes lista néhányat, egyetértünk az információval, az információhoz való hozzáférésre vonatkozóan elmondottakkal, az információ kiegyensúlyozottságára vonatkozóval, az NZCG-re vonatkozóval, az összevethető, összehasonlítható díjakra vonatkozóval, az egységes eszközfelismerő rendszerrel kapcsolatossal, és azt reméljük, hogy az etikai bizottság témáját is tovább tudjuk majd pontosítani a klinikai vizsgálatok tesztelés kapcsán. Tehát a módosítók szerintünk javítanak a szövegen, nyitottak vagyunk a további javaslataikra, és igyekszünk megteremteni a lehetséges legnagyobb konszenzust. Vielen Dank an die Kommission. Köszönöm a bizottság állásfoglalását, és az állásképpen Péter Lízének, az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kollégáknak a megjegyzéseit és ötleteit, ami a önteszteket, önvizsgálókat illeti, én a következőt javasolom. Dagmar Roth Bérend világossá tette, hogy vannak itt azért különbségek, hogy például egy húgyuti fertőzésnek a gyanújával kell szembenéznünk, és akkor elmegyünk a gyógyszertárba, hogy vegyünk egy ilyen otthon elvégezhető tesztet, ez egy dolog, és megint egy másik dolog, hogyha valamikor egy nagyon ö, ö, súlyos betegségnek a diagnózisáról van szó, ami az embernek a teljes életét felborítja. Tehát nyilvánvalóan az önvizsgálatra szánt teszteknek nagyon magas szintű követelményeknek kell eleget tenniük. Nyilvánvalóan egy húgyuti fertőzés diagnózisának nincsenek olyan súlyos következményei, de ekkor is, hogyha önmaga a paciens végzi a tesztet, akkor azért szigorú követelményeknek kell eleget tenni, hiszen nyilvánvalóan egy orvos egy betegség meghatározásánál, diagnózisánál azért nem csak egy tesztre épít, hanem más tudás is állott a dolog mögött. Tehát mindenképpen itt súlyos következményekkel kell szembenézni, akár például a DNS ellenőrzéseknél. Nagyon sok kolléga javasolta, hogy általában a D csoportba tartozó termékekre a vényköteles formát írjuk elő, úgy gondoljuk, hogy a szubszidiátás elvének megfelelően ezt már a tagállamoknak kell eldönteniük. Inkább meg, és azt is meg kell néznünk, hogy valódi jogi, vagy inkább politikai ellenvetések, megfontolások teszik ezt szükségessé. Úgy gondolom, hogy az egyes tagállamoknak vannak olyan programjaik, amelyek például a hív fertőzés által fenyegetett társadalmi csoportok esetében lehetővé teszik azt, hogy orvosi felírás, tehát vény nélkül is hív teszthez jussanak az ilyen érintett csoportba tartozó személyek. De általában azt mondanám, hogy vannak súlyos dolgok, amelyeket a tanácsa való tárgyaláson még szóvá kell tennünk. Ami az átláthatóság kérdését illeti, Margareta Oken teljesen nyilvánvaló, hogy ha hogy hogy amikor azt mondja maga az iparág, maga a gyártók, hogy nincsen gond az átláthatósággal, akkor ez nem igaz. Szeretném ezért még egyszer hangsúlyosan le szögezni, hogy a workshop cég mellékhatások nélküli eszközt kínált, és aztán ki kellett vonni a forgalomból, Eh, hogyha megfelelő átlátható klinikai teszteket hajtottak volna végre, klinikai kísérleteket, akkor talán sose kapott volna forgalomba hozateli engedélyt ez a termék. Annyira rossz volt. Tehát itt mindenképpen több átláthatóságot kell biztosítani, és ezért úgy gondolom, hogy jó az, amit Glenis Wilmot javaslott a klinikai vizsgálatok esetében, és ami a gyógyszereknél is a gyakorlat, hogy a megfelelő dolgokat nyilvánosságra kell hozni, az in vitro diagnosztikai eszközöknél is nem vitatott módon szükség van a megfelelő nyilvánosságra hozatalra, eh, hogyha valaki forgalomba hozatali engedélyt kér, és negatív az engedélyezési eljárás végeredménye, akkor is nyilvánosságra kell hozni az eredményt, ami szerintem probléma itt az adatok bizalmas kezelése keretében, a betegadatok eh, és az üzleti titkok bizalmas kezelése esetében. Ugye pikáns módon az Európai Bíróságnál az a helyzet, hogy a nemzeti gyógyszerészeti vállalatok, nagy gyógyszerészeti vállalatok, a kis és középvállalkozásoknak az adatait az eljárások során megismerhetik, megkaphatják, nem védekeznek a KKV-k, a kis és középvállalkozások érdekeit, tehát itt az adatok bizalmas kezelése területén figyelembe kell venni a kérdés aztán az, hogy hogyan tudjuk differenciálni a dolgokat. Én az átláthatóság növelését támogatom, de nyilvánvalóan az átláthatóság növelése bizonyos eh, pontokon azért határokba ütközik, ami a 44-es módosi, 144-es és ahhoz kapcsolódó nyitányokat illeti. Köszönöm szépen a nagymértékű támogatást a kollégáknak az Anna Rosbach által ecsetelt eset egy olyan pont, ahol a nemzeti jogszabály alkotásnak mozgásteret kell biztosítanunk. Természetesen egy kiskorú, akinek élete végig viselnie kell a teszt következményeit, ő maga kell, hogy legyen, a, a, akinek megfelelő tanácsadásban kell részesülnie, és a továbbiakról döntenie kell. Nem szabad tehát ezen a területen túl részletességgel beavatkozni a jogszabály, tag, jogszabályalkotásba, a tagállami jogszabályalkotásba, és itt neki kell eldönteniük a részleteket. Én úgy gondolom, hogy nem szabad itt rákényszerítenünk a tagállamokra valami olyan dolgot, ami a gyakorlatban nem megvalósítható. Az, a aki dönt, az, aki a döntést hozza, annak kell a tájékoztatást megadni. Ez legyen az alapelv, és hangsúlyozottan támogatom az, amit McGinnis asszony mondott. A 141-es módosító esetében, ugye a 7 pontról van szó, rendkívül fontos, hogy beszéljünk egymással. Nyilvánvalóan nem teljes harmonizációt akarunk, de minimális követelményeket elő akarunk írni, amelyekhez aztán tartják magukat a tagállamok, és amelyeket persze túl is léphetnek szigorúbb szabályokkal. Anna Weisgerber is benyújtott egy módosító indítványt abban a témában, amit én személyesen nagyon pozitívnak tartok, de ahol azt gondolom, hogy mégiscsak van egy pont, ahol mégiscsak a tagállamoknak cselekvési teret kell engedni. Zárásképpen pedig, ami az eljárást illeti, azt mondanám, hogy nem szabad tudatlan elhúznunk az eljárást, de hát ez egy rendkívül érzékeny kérdés, az árnyék előadókkal abban állapodtunk meg, hogy a szavazás, a szakbizottsági szavazás után arra törekszünk, hogy minél hamarabb legyen plenárisbeli szavazás is, de a záró szavazást elhasztjuk azért, hogy rögtön meg tudjuk kezdeni a tanácsal a tárgyalásokat. A Környezetvédelmi Szakbizottságban ezt az eljárásmódot nem gyakran fogadták még el. Azt mondtuk ugye, hogy vagy az első olvasati megállapodásra törekszünk, vagy pedig a teljes folyamatot végigvisszük. Úgy gondolom, hogy ez a módszer bevált. Ez lehetővé teszi, hogy a szövegjavaslatot még tovább javítsuk, más szakbizottságok véleményét kikérjük. Nagyon erős tárgyalási mandátumunk van. Úgy gondolom, hogy ebben az évben még akár a végeredmény is megszülethet a tanácsi elnökséggel. Ezt kellene tehát követnünk itt a szakbizottságban, ugyanis ez a további módosítás lehetővé teszi, de nem húzza el teljesen a folyamatot. Köszönöm szépen Péter Lize, ezzel elértünk az eszmecsere végére, és át is térünk. Jú, jú, július 10-én lesz a szakbizottsági szavazás a Rodbéren jelentéshez hasonlóan, és indikatív tervünk szerint 2013. szeptemberében kerül a plenáris ülés napirendjére ez a téma. Most pedig áttérünk a hetes napi rendi pontra, amely a REACH rendelettel kapcsolatos általános jelentés, valamint a REACH rendelet egyes elemeinek felülvizsgálata, és körünkbe várjuk Danset urat, a bizottság egyébként már itt van, G. Wilm G. Wilmot olvasom az ön névtábláján, de nem Glenis Wilmotról, hanem egy másik G. Wilmotról van szó. Ezért akadtam csak meg egy pillanatra. Köszöntöm tehát önt a bizottság képviseletében. És az Európai Vegyelnyag Ügynökség igazgatóját is szeretettel üdvözlöm. So, ich begrüße auch ganz herzlich Gerd. Gerd Dansettet is eh, szeretettel üdvözlöm a körünkben. Ő az Európai Vegyenleg Ügynökségnek eh, az igazgatója. Rögtön el is kezdhetjük a munkát, ugyanis erre megfelelő időt is beterveztünk. Először a bizottság fog az általános jelentésről előadást tartani, utána erről eszmecseri tantunk, és utána Danszett úr beszámolójára kerül sor. Végezetül pedig az Európai Parlament képviselőinek is megadom a szót. Nem látom még itt őt, de üdvözlöm. Itt a Környezetvédelmi Szakbizottságban utcú kollégát. Ő a mi képviselőnk az EKH-nál. a környezetvédelmi főigazgatóság igazgatójának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány szót szólni a kontextusról, mielőtt a REACH felülvizsgálatának részleteibe bocsátkoznánk. Itt egy javaslatról van szó, amelyet a bizottság, a tagállamok, illetve a Parlament elé terjesztett annak érdekében, hogy a hetes környezetvédelmi keret program hogyan illesszük bele ezt a jogszabályt. A REACH ugyanis fontos részét képezi ennek az anyagnak, és meg kell vizsgálni azt, hogy különböző vegyi anyag mixtúrák, és általában a vegyi anyagok jelenléte különböző termékekben hogyan valósul meg. Tehát a REACH fő célja igen magas szintű védelem garantálása a környezetvédelem szempontjából, épp úgy, mint az egészségvédelme szempontjából. Ez tehát a legfontosabb a mérgező anyagmentes környezet előtt meg, megvalósítása szempontjából. Azt hiszem, hogy most időszerű ez a felülvizsgálat és a felülvizsgálatból az derült ki számunkra, hogy a REACH működik, működőképes, és jól működik azon célok tekintetében, amelyeket kitűztünk magunk elé, amikor ezt a jogszabályt megalkottuk. Természetesen nem tökéletes, éppen ezért jó néhány javítást javasoltunk, főként gyakorlati szempontból, de alapvetően azt tudjuk mondani, hogy működőképes a rendszer. Ez tehát a fő végkövetkeztetése a felülvizsgálatnak. Meg kell néznünk természetesen azt, hogy a jogi keretekben vannak-e joghézagok, illetve egymást fedő területek. Igazából nem túl sok ilyet találtunk, de fontos az is, hogy az emberek, illetve a cégek számára egyfajta biztonságot és kiszámíthatóságot adjunk a jogszabályi háttér szempontjából. Ezért a legfontosabb jogi eszközök tekintetében nem kívánunk módosításokat bevezetni. De természetesen mindig van lehetőség a javításra, és három dolgot emelnék ki ebből a szempontból. Az első a regisztrációs időhatárok 2010-ben. Ez azt jelenti, hogy ez nagyon sikeres volt, sikerült betartani az iparágnak a határidőt, de ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy itt ezen a területen van még javulásra a lehetőség, mégpedig a beterjesztett dossziék minőségi követelményei szempontjából. Ugyanis az ECHA jó néhány olyan esetről számolt be, amikor a dossziék nem teljes mértékben felelnek meg a jogszabályi elvárásnak. Éppen ezért azt hiszem, hogy ezen a területen praktikus lépéseket, gyakorlati lépéseket tehetünk. Itt most főként arra gondolok, hogy pontosabb információkat kell adni azon anyagok tekintetében, amelyek a jogszabály hatáskörébe esnek. Itt ugye a tudományos háttér is fontos, illetve azon anyagok száma, amelyeket köztes anyagként tüntetnek fel, de meg kell vizsgálni, hogy valóban azok-e. A következő néhány nap során megvizsgáljuk azt, hogy hogyan is működik a rendszer, ugyanis egy újabb idő lejárat következik a hónap végén. Tehát itt nagyon fontos a pontos azonosítása az anyagoknak. Aztán a második nagy terület, amelyen javítást szeretnénk elérni, az engedélyezés eljárása. Itt mi is a cél? Az, hogy próbáljuk meg java, ö, lecserélni azoknak az anyagoknak a jelenlétét bizonyos termékekben, amelyeknek van egy jobb alternatívája. És ezen a területen azt hiszem, hogy ez a felváltása a ö, vegyi anyagoknak egy kevésbé veszélyessel egy nagyon jó alternatíva. Tehát itt ezen a területen úgy tűnik, hogy lehet még javulást elérni. 138 list, anyag szerepel a listám, ezek igen veszélyes anyagok. A tagállamok és az EGHA együtt dolgoznak azon, hogy feldolgozzák ezt az anyagot, és mindenképpen egyfajta úti tervet is elő szeretnénk készíteni 2020-ig terjedően. A harmadik nagy terület, ahol javítást, javulást szeretnénk elérni, az az, hogy vajon sikerült-e letörni a reach szereplő fő célok mentén azt, hogy a akadályokat lebontsuk. Hát igen, itt a tagállamok még a REACH előtt is saját jogszabályokkal rendelkeztek, és ezen a területen szerintem nagyobb koordinációra van szükség. Voltak már eredmények ezen a területen, de azért itt még további munkára van szükség. Tudjuk azt, hogy a REACH-ben az egyik legfontosabb kérdés a, az, hogy mennyire költséghatékony ez a rendszer, főként a kis- és középvállalkozások számára. Ebből a szempontból fontos az, hogy együtt működjünk az ügynökséggel és a tagállamokkal, hogy a kis- és középvállalkozások, illetve a felhasználók körében felkeltsük a figyelmet erre a kérdésre. Fogunk szervezni egy webshopot, a RICS felülvizsgálatával, ez Brüsszelben lesz június 17-én. Fontos számunkra az, hogy minden érintett fél részt vegyen ezen az eseményen, és ezzel javítani tudjuk valóban a RICS működését. Ennek a workshopnak a célja a regisztrációs dossziék minőségi követelményei, és ezeknek a hozzáigazítása a kis és középvállalkozók, illetve felhasználók igényeihez, is ezeknek a lehetőségeihez. Most Vilmot kollégám fog majd néhány tartalmi kérdésről hosszabb felvilágosítást adni. Thank you very much. Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm az önök bizottságának, hogy beszélhetek a Reach-ről igazgató helyettesünk nem tudott most eljönni, elnézést kérek a nevében is. El szeretném mondani, hogy a REACH működik. És azok a ajánlások, amelyek a környezetvédelmi és versenyszférából és innovációs szempontból ö, jöttek a megszületése után rendeletnek, azok sokat javítottak a működésem. A, közép, a kis és középméretű vállalkozásokról szeretnék főleg beszélni. Ugye nekik a legnehezebb a végrehajtás, és hát őket sújtotta legjobban a gazdasági válság is. Nehezebb nekik megtanulni egyáltalán a szabályokat, és főleg a ricsnek való megfelelés költségeit fedezni. Ráadásul sokan még nem látják, nem tudják a rics jelentőségét, és nem tudják, hogy mit kéne tenniük. A bizottság néhány hónappal ezelőtt egy úgynevezett top ten felmérést végzett, és a REACH ott volt a tíz legnehezebben végrehajtható rendelet között, vagy jogalkotás között. Ezért próbálunk meg most a kis és középméretű vállalkozásoknak konkrét tanácsokkal segíteni, illetve a rájuk vonatkozó és számukra fontos információk jobb hozzáférhetőségét megteremteni, segíteni tehát a megfelelést. Az első lépéseket megtettük, annyiban, hogy a vegyi ügynökségnek fizetendő díjakat a kis és középméretű vállalkozások számára csökkentettük, és mivel a hétvégéig tart a jelentkezési időszak, ez most fontos volt számukra. De más intézkedéseket is hoztunk, egyszerűsítettük a rájuk vonatkozó iránymutatásokat, KKV barátabbá, konkrétabbá tettük a megfogalmazásokat, és a Substance Information Exchange-nek való megfelelést is egyszerűsítettük, illetve a szellemi tulajdon jogi szabályokat, illetve a rendszer használatára vonatkozó információkat is egyszerűsítettük. Így reméljük, hogy a REACH e, rendeletet jobban lehet majd integrálni a tervezésbe is, és persze ezáltal és a hálózatok által az Enterprise Europe a, és a nemzeti helpdeskek segítségével a reach való beszéd, közbeszéd is így kiterjedtebbé vált. Az ekáról szólnék még röviden. Az ECA tevékenységével elégedettek vagyunk, fontos szerepet játszik az ECA az administratív és szakmai végrehajtás területén. Az előzetes értékelése a dossziéknak az ECA részéről különösen fontos tevékenység. Reméljük, hogy az ügynökség ezen a megkezdett úton fog tovább haladni, és az eddig elvégzett munkájából az látható, hogy egyre hatékonyabb, egyre jobban együttműködőbb a bizottsággal is, és a szereplőkkel is. Röviden szólnék még az anyag azonosítási rendszer roadmapjéről. Már 2010-ben alelnökünk és Patosnyik biztos megegyeztek abban, hogy 136 anyagról lista alakul majd ki. Most 138 anyagunk van már a listán, és 10 további anyagot tervezünk fölvenni oda. Szeretnénk minden SVHC-t listázni 2020-ig. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a tagállamokkal közös roadmap-et kell kialakítani. Erről már egyeztettünk a környezeti tanács ülésein a tagállamokkal és úgy néz ki, hogy megvan a dolog támogatottsága a tagállamok részéről, illetve hát a, a roadmap céljai tekintetében, de most hát azt szeretnénk elérni, hogy tényleg minden tagállam részt vegyen ebben. A kevésbé ismert és kevésbé leszabályozott anyagok három kategóriájáról, a CMA-król zajlik most a tárgyalás a mérgező anyagok kapcsán. A bioakkumulatív eh, mérgező anyagok ról és a nagyon bioakkumulatív anyagokról. Illetve az endokrin disruptoroktól és a hozzá hasonló anyagokról. Az SPFC a legtöbb veszélyt rejtegető anyagok, birtoklásuk, felhasználásuk csak a REACH vagy más idevágó rendelet irányelv alkalmazása mellett lehetséges. Az ECHA a tagállamokkal közösen segíti a tervezést, hogy ezen anyagokat 2020-ig ki lehessen vezetni. Az első szakaszát a roadmapnek már értékeltük. 2013-ban, 6 héttel ezelőtt volt egy nagy workshop, ahol az akában résztvevő tagállamokkal egyeztettünk arról, hogy melyek legyenek a következő lépések, és a következő időszakban is lesznek még hasonló workshopok, hogy a lendület megmaradjon. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen a beszámolót a bizottságnak. Most áttérünk a koordinátorok körére. Elsőként Richard Zéber kapszót a néppárt nevében, utána pedig Linda McEwen. Parancsolj, Richard! Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a beszámolójáért. Úgy gondolom, hogy a RICS esetében olyan jogszabályt sikerült elfogadnunk, amelynek száz arca van, úgy gondolom, hogy alapvetően azt mondhatjuk, hogy tényleg működőképes ez a jogszabály, de itt és ott vannak gyenge pontok. Egyrészt kapok leveleket környezetvédelmi szervezetektől, akik a rossz adatminőségre panaszkodnak, az a vállalatok által rendelkezésre bocsátott adatok silány voltára, a adatoknak az egy harmadát tekintik csak valamennyi követelménynek megfelelő adatnak. Úgy gondolom, tehát, hogy a REACH követelményeinek az adatok nagy része nem felel meg. Ez egy olyan állapot, ami tarthatatlan, nem tolerálható. Egyrészt ugye utalnak arra hogy a kis és középvállalkozások, ugye itt most az ipar képviselőről van szó, nagyon nagy tehernek vannak kitéve, jól lehet a reach inkább a nagy part kellene a hatája alá vonnia. Úgy gondolom, hogy a KKV-knak a dolgával, sorsával különösen foglalkoznunk kellene, és az ő helyzetüket javítanunk kellene. Azonban, hogyha megnézzük összességében a dolgokat, akkor megállapíthatjuk, hogy az a 2018-ig becsült költségek körülbelül 2,5 milliárd euróra rúgnak majd 2010-ben, már is 2,1 milliárdot értek el a költségek, tehát úgy tűnik, hogy alá becsültük az összköltségeket, és sokkal költség intenzívebb lesz a dolog, mint gondoltuk. A KKV-kat nagyon gyakran magukra hagyják, amikor a biztonsági adatlapot kell elkészíteni, egy KKV-ban a belső munka megosztás nem feltétlen néz ki úgy, hogy van egy külön ember, aki csak a ricsnek való megfeleléssel foglalkozik, és hát ebből neki problémáik van, és nagyon gyakran külső szolgáltató szolgáltatás igénybevételére kell támaszkodniuk ezen, ebben az esetben. Fontos tehát, hogy ezen a területen a felmerülő költségek csökkenjenek, a díjak csökkentve legyenek és ezeknek a biztonsági adatlapoknak a konkrét kialakítása eh, mindenképpen az ECHA által biztosítva legyen, és a szükséges szakmai segítség is. Tehát a kérdés az, hogy hogyan tudjuk a teljes rendszert a KKV-k számára egyszerűbb, átláthatóbb, az ő nekik jobban megfelelő módon kialakítani. Amellett, hogy magas szintű követelményeket betartsunk, de gyakorlatban egyszerűbb legyen a rendszer. Természetesen tudatában vagyok annak, hogy a KKV-knak a munkába való bevonása az nyilván egy plusz feladat. A nagyipar, a nagy vállalatok általában a saját lobbisták által képviseltetik, hallatják magukat, de hát a KKV-k nagyon nehezen hall, tudják hallatni a hangjukat, nagyon nehezen tudnak egy-egy workshopra vagy találkozóra egy-két embert elküldeni. A kérdés az, hogy a velük való együttműködés hogyan tudjuk, az ő bevonásukat hogyan tudjuk javítani, akár szakmai szervezeteken, vagy más az ECHA által használható eszközök számára, tehát hogyan tudjuk őket úgymond a forráshoz közelebb Eh, húzni, ugyanis ez egy olyan szektor, amely az európai gazdaság gerincét képezi. Egy másik pont, úgy gondolom, hogy meg kell próbálnunk valamennyi szükséges termékre kiterjeszteni a dicsnek a hatáját. Tudom, hogy itt vannak nehézségek, más eszközök is vannak, amelyek még itt hatályban vannak. Eh, a rics által eh, szintén lefedett más szabályozások még hatályban vannak, és aztán nagyon gyakran van ütközés, kollézió a hulladékra vonatkozó jogszabályokkal, tehát fontos, és az is itt van, hogy például különbözőek a nemzeti értelmezések, tehát ami például Németországban hulladéknak minősül, az, az nem feltétlenül minősül annak Ausztriában. An is fontos, hogy az ECHA gondoljon arra, hogyha a KKV-knak nehézségeik vannak, akkor legyen egy olyan fórum, ahova fordulhatnak. Tehát legyen egy ilyen panasztételi vagy segítségnyújtó fórum a szervezeten belül, hogyha például a, az értékesítési beszállítói láncban valami problémájuk van, akkor oda fordulhassanak. Jó lenne, hogy ezzel kapcsolatban is gondolatokat fogalmazunk a bizottság és az ECHA. Elnök, köszönöm szépen Richard Zébernek, és most Linda McEwen kapszót. Thank you, thanks. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a bizottságnak is ezeket az információkat. Ezek jó hírek. A workshoppal kapcsolatban is ez nagyon pozitív szerintem, mert különböző cégek és zöld civil szervezetek is kérdésekkel fordultak hozzánk, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó lehetőség lesz. Valóban a dossziék elbírálása, a KKV-k ugye a fontos kérdések, és nagyon sok részletkérdés is van, biztosan másokat is megkerestek ezek a cégek és más érintett felek, tehát azt hiszem ez egy jó lehetőség lesz ez a workshop. De azért van itt néhány részletkérdésem. A rendszer a KKV-k számára, amikor regisztrálnak, de mondjuk egy véletlen hiba miatt rosszul történik meg ez a regisztráció, mert mondjuk kisvállalkozásként regisztrálják őket, holott valahol egy nagyobb cégcsoportnak a részét képezik. Tehát itt azért voltak egy kicsit ilyen konfúz helyzetek is. Ugye van itt egy ellenőrzési rendszer a KKV-k számára és amikor úgy találják, hogy nem megfelelőképpen történt a regisztráció, akkor ezt jelzik, és van egy adminisztratív költség. Most ezt megértem, hogy ez az adminisztrációs költség február óta megfeleződött, de mi a helyzet azokkal a cégekkel, amelyek nem tudják megfizetni, vagy pedig saját hibájukon kívül történik a regisztrációs probléma, nekik megengedik -e ezt a fél, féláras megoldást? Aztán a, az egyik cég, amelyek hmm, dolgom volt, bank kölcsönt kellett felvegyen, és rossz ö, ö, információkat kapott. Nos, mi van azzal a lehetőséggel, hogy esetleg ö, részletfizetést megengednénk? Tudom, hogy 2018-ig még sokkal szigorúbbá válik a rendszer, és nem tudom, hogy hogyan lehetne támogatni a KKV-kat. Gondolom, hogy itt azért a workshopon erről is lesz szó, és az, hogy milyen támogató mechanizmusokat kívánunk beépíteni a rendszerbe. Aztán itt van az állatkísérletek kérdése. Senki se beszélt még erről. Nos, ezzel kapcsolatban vannak-e mérések, vagy bármiféle eredmény? és aztán a helyettesítés kérdése, hiszen ez volt az egyik legfontosabb tétje a Ricsnek, ugyanis ezzel kapni is jó lenne minél meggyőzőbb érveket, illetve információkat kapni. Mi történik akkor, amikor bizonyos anyagokat kivezetnek a piacról, de még a helyettesítő új anyag nem érkezett meg? Mi, mi van abban az idő intervallumban? Chris Most Chris Davisnek adom meg a szót a liberális frakcióból. A Rich sikertörténet legalább egy területen, és ez jól mérhető, már azáltal is, hogy mennyi lobbista dolgozik pro és kontra a témákon, tehát a rendszer úgy néz ki, hogy sokakat érint és hat rájuk jól. A felszólalásom okát, a kis és középületű vállalkozások nehéz helyzetét már más megfogalmazta. Nem is tudják a döntéshozók, hogy milyen nehéz is tud ez lenni, és ami pedig a tesztelést illeti, egyes vélemények szerint az ECA nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy a jogalkotást gyakorlatba át lehessen hatékonyan helyezni, főleg az állatkísérletek területén. Ha már állatkísérletekről van szó, akkor lenne két specifikus felvetésem Linda éhoz. Értem, hogy itt az anyagok játszák a főszerepet, a prioritást, de csak három korlátozást vezettek be, és ö, szerintem nem is lenne szükséges többet bevezetni. Találják meg a cégek az alternatívákat. Persze ez a három korlátozás is sok kritikát vált ki, és a vegyi anyagok felhasználásával kapcsolatos érzelmeket nem csendesítik le. Értem én, hogy lesznek majd workshopok, de a napi szinten a cégek képviselői napi szinten szembesülnek a REACH működésének számos buktatójával, és szerintem foglalkozni kéne már ezekkel a bajokkal, ugyanígy napi szinten önöknek is, mint ahogy a ö, üzleti szervezetek is ö, ki vannak téve ennek a dilemmának napi szinten. Önök, tehát az a kérdésem konkrétan, hogy hogyan tudnának konkrétabban, gyakorlatiasabban, olcsón, mások számára is olcsón, napi szinten megfelelni a problémáknak, és főleg annak a nagy segélykiáltásnak, a segélynyújtás igénynek, amit önökkel szemben sokan támasztanak. Köszönjük Chris Davis, Satu Hassi asszony az EKA összekötőnk, és a téma egyik legkiválóbb szakértője körünkben, körünkben. Köszönöm szépen, és köszönöm az uraknak, hogy eljöttek a bizottsághoz. Rövid megjegyzésem lenne először is az időrendel kapcsolatban, hogy minden ö, anyag sorra kerülhessen 2020-ig, Nos, ennek nem nagyon látom esélyét, nagyon lassú az előrelépés. 2006-ban született meg már a jogalkotás, 11 évig tartott a phasing in, és úgy tűnik, hogy további 14 év kell majd ahhoz, hogy minden releváns anyag egyáltalán rákerüljön a magas kockázatú listára. Ez nagyon-nagyon-nagyon szomorú és hosszú időszak. Lenne továbbá konkrét kérdésem az adatok minőségével kapcsolatban. Erről is sokszor volt már szó. Az ekától azt halljuk, hogy a megfelelő minőségét a dossziéknak ellenőrzik, és azok a cégek, amelyek nem megfelelő dossziékat nyújtanak be, azok levelet kapnak, és azt mondják önök, hogy ha az adatok, a cégektől befolyó adatok nem megbízhatóak, és nem megfelelőek az elvárásoknak, akkor akár megvonják ezen cégek működési engedélyét, de ezt valaha is meglépték már, ezt az utolsó lépést. Aztán azt mondják, hogy az önök által elfogadott döntéseket, határozatokat nyilvánosságra hozzák a nem megfelelési esetek részleteit. De ezekből az anyagokból általában ki van húzva a cégek neve, vagyis így nem lehet ezekre a cégekre ö, nyomást gyakorolni, a nyilvánosság nem tud rájuk nyomást gyakorolni. Felmerülte már, hogy a cégek neve is megjelenjen ezekben a jelentésekben, és éljenek a nyilvánosság nyomásgyakorlási potenciájának igénybevételével. Harmadik kérdésem pedig eh, még mindig az adatok minőségével kapcsolatos. A két évvel ezelőtt megjelent öt éves jelentés arra mutatott rá, hogy a bejegyzett dossziéknak csak 20%-a tartalmaz adatot a genetikai toxicitás és a reproduktív toxicitás vonatkozásában. és ugye itt még csak a dossziékról beszéltünk, önök szerint az anyagokra vonatkoztatva ugyanez az arány ö, milyen? Az anyagok hány százalékánál hiányzanak ezek a speciális adatok, és van-e arra nézvés tervük, elképzelésük, hogy ezeket a szakmai információkat a dossziékban a lehető legrövidebb időn belül, az idei regisztrációs határidő előtt még pótolják, pontosítják. Mert ezek alapvető adatok, már az anyagok besorolása szempontjából is. Köszönöm szépen. Satu Hassi, als nächstes spricht Köszönöm szépen Satu Hassinak, Anna Rosbachka következő pénzt szólt. Köszönöm szépen, elnök úr. Vilmot úrtól azt hallottuk, hogy a KKV-knak segíteni szeretnének. Hát ennek örülünk. Segítsenek, hogy a ricset megértsék. Mit tehet a bizottság és az Európai Vegyen Ügynökség annak érdekében, hogy biztosítsa a jogszabály alkotói összhangot, harmóniát a REACH és a KKV-k érdekei között, hogy a KKV-k tudják, hogy hol vannak a rejtett csapdák, buktatók, hol kell figyelniük, és e, szeretnék kapcsolódni az állatkísérletekre vonatkozó kérdéshez is. Mit tesz a maga részéről a bizottság annak érdekében, hogy az állatkísérleteknek a számát a REACH hatája alá tartozó területeken csökkentse. Nincsen szükségünk állatkísérletekre, vannak alternatív megoldások is. Azt is szeretném tudni, hogy vannak-e arra példák, hogy vannak ma olyan területek, ahol már állatkísérletek nélkül is elboldogulunk, de a vállalatok még mindig állatkísérleteket folytatnak. Mit tesznek ennek megoldására, vagy elkerülésére? Van-e esetleg állati tetemeken, tehát elhullott állatokon is teszteket végezni? vagy feltétlen szükséges az élő állatoknak a teszteknek a felhasználása. Köszönöm szépen, ezzel a koordinátorok első kérdéskörét lezártuk, most megadjuk a bizottságnak a lehetőséget, hogy a felmerült kérdésekre válaszoljon, utána pedig Dancet úr, aki közvetlenül is megszólítatott, kap arra lehetőséget, hogy állást foglaljon, parancsoljon. And let me, uh, take up. Engedjék meg, hogy uh, az állatkísérletek kérdésére visszatérjek, amelyet többen is említettek. Nos, hát itt három különböző szempontból kell megközelíteni ezt a kérdést. Az egyik az adat megosztásra vonatkozó kérdés, ugyanis a rendeletben vannak olyan intézkedések, amelyeknek az volt a célja, hogy segítsék ezt a problémát megoldani. Azt hiszem, hogy az adat megosztásra vonatkozó intézkedések beváltották a hozzuk fűzött reményeket állatvédelmi szempontból. 90%-a a benyújtott dosszéknak közösen nyújtatik be. Aztán van egy másik terület, hogy hol nem sikerült elérni azt az előrelépést, amelyet vártunk. Itt olyan cégek dosszióiról van szó, akik megpróbálják bebizonyítani azt, hogy mi is történik állatvédelmi szempontból. Itt azt hiszem, hogy ezekben a dosszékban sokszor nem megfelelő minőségű az információ ahhoz, hogy ezzel bizonyítani lehessen, hogy biztonságos módon valósul meg az állatkísérlet, tehát nem kellőképpen bizonyított az, hogy miért nem lehet máshogy megvalósítani a kísérletet. Tehát ezeken, ezekben az esetekben sajnos nem mindig sikerült elérni azt az előrelépést, amelyet vártunk. És aztán az információk minősége is fontos kérdés. Erről lesz szó majd a workshopban és más alkalmakkor is. Mi a harmadik gondolat? Alternatívák az állatkísérletekre. Nos hát itt 300 millió eurót fektettünk be olyan programokba, amelyeknek a célja az alternatív módszerek tesztelése, kidolgozása. Itt ezen a területen sikerült előrelépéseket előre elérni, mert nemzetközi szinten is sikerült érvényesíteni bizonyos fajta alternatív módszereket, amelyeket az OECD és mások is elismernek. Tehát van előrelépés, van remény az alternatív megoldások kidolgozására, de hát rengeteget, rengeteg energiát és mindenféle programot dolgoztunk ki ennek a területnek a továbbfejlesztésébe de mégiscsak úgy gondoljuk, hogy azért még ezen a területen vannak feladataink. Tehát egy kicsit összetett, vegyes ez a kép az állatkísérletekkel kapcsolatban. Zéber úr a koherenciára hívta fel a figyelmet, a récs és a hulladék kezelés, illetve újrahasznosítás kapcsán bizonyos cégek gyakorlata kicsit visszás ezen a területen, itt főként a műanyagokra gondolunk. Ezen a területen tovább fogunk dolgozni, annak érdekében, hogy minél világosabbá váljon a helyzet az újrahasznosító szektorban dolgozó cégek számára. Itt főként a minőségi követelmények kapcsán mondom ezt. Linda McCarthy pedig arra utalt, hogy honnan fogunk tudni, és mikor fogunk többet tudni az innováció és a felváltás vagy módosítás, helyettesítés kérdéséről. Nos hát itt vannak már eredeti összegyűjtött információk, de egyelőre nem tudunk teljes képpel szolgálni a költséghatékonysággal kapcsolatban, mert nincsen elég adatunk, információnk ennek a bizonyítására. Ezen dolgozunk, és természetesen vissza fogunk jönni ide önök elé, akkor, amikor ezzel kapcsolatban pontosabb képet tudunk majd adni. Már nagyon sok tanulmány készült ebben a kérdéskörben, de egyelőre a részleteket az innovációval kapcsolatban, illetve a környezetvédelmi, illetve egészségvédelmi aspektusok javításával kapcsolatban nem tudjuk még bizonyítani. Aztán volt még néhány olyan kérdés, amire esetleg a kollégák válaszolhatnak majd. Köszönöm szépen, csak néhány kérdés, amelyet esetleg a bizottsághoz intéztek, ezekre én is szeretnék reflektálni. David, Chris Davis arra utalt, hogy vajon a restrikciók elég kemények-e. De hát itt azt hiszem, hogy a récsel kapcsolatban a teljes képet kell nézni. Tehát itt egyrészt ugye a regisztráció, ez már eleve a kockázat csökkentéshez tartozik. Aztán itt további minimum három szigorítás, de ennél több szigorítás is készülőben van a hatóságok beavatkozása területén, és aztán ugye az engedélyezés. Hiszen most már bármikor megérkezhetnek az első ö, engedélyezések. És itt nem csak a rícsről van szó, hiszen itt jó néhány olyan ö, opció ö, lehetséges, amikor a hatóságoknak extra ö, intézkedéseket kell megalkodnia. Aztán a vállalkozásokkal való kontaktusok hogyan valósulnak meg? Hát igen, ezek megvalósulnak e-mailben, személyesen, hetente akár többször is. A felvetett kérdésekre megpróbálunk válaszolni legjobb tudásunk szerint. Aztán vannak ugye a tagállami hatóságok, őfeléjük is megpróbálunk a legjobban kommunikálni, hogy tudják a cégek, hogy mire számíthatnak. leg, a, több, a többi kérdése pedig már úgy tudom, hogy megválaszolt a kollégánk. Köszönjük szépen, most akkor a felvetett kérdésekre kérem, hogy válaszoljanak szakértőink. Megpróbálok a kis és középméretű vállalkozásokra vonatkozó témával foglalkozni. Ezt előadásomban is részben már megtettem, de érdekes kérdések merültek föl, ugye a díjcsökkentés, a visszatérítés témájában. A kis és középvállalkozóság verifikálása elősz, az elő, előzetes feladat, és már ezzel is jár egyfajta igazgatási költség de a bizottság foglalkozik ezzel, és felvizsgáltuk a rendszert, amely tehát az 50%-os visszatérítést engedélyezi, de csak abban az esetben, hogyha már az eljárás kezdetén ö, beismerik, hogy ö, tévedtek, nem lehet teljes bizonyítás eljárás kezdeményezni, mert ez teljesen fölösleges és nagy terhet róla mindenkinek a nyakába. Tehát nem mindegy, hogy mikor tájékoztatnak minket a cégek arról, hogy nem kis és középméretű vállalkozásnak minősülnek. De ha jó szándékú tévedésről van szó, akkor még az idei év februárja előtti időszakra is hajlandók vagyunk visszadatálni az eljárást. Tehát retroaktívan is alkalmazzuk, persze kivételként csak, ne, tehát nem ez az alapszabály. Ezt, ha a cégeknek ez kedvezőbb, nem azért vagyunk, hogy büntessük a cégeket, hiba esetén, és hogy még ö, ugye a his, kis hibák miatt is nagy administratív terhet rójunk a nyakukba, tehát ö, ennek tudatában vagyunk, és nem is járunk el így. Valóban ez a 20%-os megfelelési arány, ez nagyon alacsony még, és a kis szégek függősége, függetlensége nagy szégektől ez mindig vitatható téma marad. Mindig az érzi magát kirekesztetnek, aki hát kívül van. A rendelet által nem lefedett beruházási ügyekben, az installmentek ügyében ha a cég hajlandó befizetni az administratív költséget, akkor mi mindig meg is oldjuk az igazgatási problémát, tehát nem vagyunk diszkriminatívak és vasfejűek a szabályok alkalmazásában, az indokolt kivételeknek helyt adunk. Ugyanezt történt a nyilvántartási száma működési engedély visszavonása tekintetében is. Voltak cégek, amelyek Például annak bejegyzési számával megvásárolták a céget, és úgy próbáltak működni, hogy a régi regisztrációs számot tartották meg. Ez egy visszaélés, és itt ö, is, és rugalmasak voltunk a tekintetben, hogy ha a cég, és ez megtörtént, bizonyítja, bizonyította, hogy a bejegyzés, az előző menedzsment hajtotta végre, és nem változott a tevékenység, akkor ez indokolható. Tehát vannak szabályok, ezek szigorú szabályok, de mi rugalmasak vagyunk, hogy ne büntessünk fölöslegesen. Főleg a kis cégeknél figyelünk erre oda, és próbáljuk segíteni őket, hogy inkább meg tudjanak felelni a reach és a kapcsolatos szabályoknak. Ami az állatkísérleteket illeti, egy dologgal bővíteném itt a vitát. A DGRC-val nagyon szorosan együttműködünk a megállapodásunk alapján, és a bizonyított alternatívákat proaktívan próbáljuk a határidő közelgése miatt különösen bevezetni, de van szükség állatkísérletekre, ez továbbra is így lesz, de a kutatókkal, akik ilyen projekteket végeznek, kapcsolatban vagyunk, és igyekszünk őket rávenni arra, hogy csak indokolt esetben, tudományosan indokolva végezzenek állatkísérleteket. És e tekintetben reményénk vannak, hogy a helyzet javul. Azt hiszem nincs már mit mondjak a korlátozásokról. Igen, még talán annyit, hogy a döntések, a nem, megfe- a nem megfelelésről szóló határozatok nyilvánosságra hozatala ügyében. Azért húzzuk ki a cégek nevét, amikor a döntéseinket közöljük, mert addigra, mire a nyilvánosságra hazatal megtörténik, előfordul gyakran, hogy a cég már orvosolt a hibát, és akkor az nem lenne ö, méltányos, hogyha nyilvánosságra hoznánk a cég nevét, miközben már megfelel. Itt is az vezérel minket, hogy minél hamarabb feleljenek meg, tehát nem a büntetés, nem a pellengérállítás a célunk, hanem az, hogy a közlés révén, és azzal már lehetőleg egy időben megtörténjen az orvoslat. Persze nem nehéz egyébként annak, aki akarja, hogy kitalálja a kihúzott neveket, mert könnyen össze lehet, összefüggésbe lehet hozni, ha nem is közvetlen módon, ezeket a szövegeket a cégekkel, az anyagok neve, a dátumok, stb. kapcsán. Tehát aki akarja, ezt könnyen megtudja. A fő bejegyző neve szerepel ráadásul gyakran sok albejegyzett mögött, és hogyha egy albejegyzett követel hibát, akkor nem lenne megint igazságos a főbejegyzett nevét kapcsolatba hozni az alkalmi eseti hibával. Ami az adatok minőségét illeti, szerintem beszéltem az előadásomban már erről, Fontosnak tartjuk azt, hogy a célzott megfelelési ellenőrzések révén javuljon a helyzet. Ellen is elmondta, hogy előfordulhat, hogy egyes vállalkozások tudományos indoklás nélkül kísérletet végeznek bizonyos anyagokkal. Ezeknek meg akarjuk adni a lehetőséget arra, hogy érvelésüket megalapozzák, javítsák, nem tiltjuk be azonnal a tesztelést, amennyiben annak indoklása nem tökéletes, hanem lehetőséget adok, adunk nekik, hogy alternatív módon indokolják, de indokolják tevékenységüket az úgynevezett CMR endpointokon, vagy egyéb módon. Ha megengedik, akkor eh, ennyit. My great pleasure to be with you. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és eh, a REACH első öt évével kapcsolatban eh, bemutathatom a helyzetet. Most azt mondhatjuk el, hogy bizonyos javulásokat tapasztalhatunk. Egyébként már meg is kaptam a feedbacket részben önöktől, de hogyha vannak még kérdések, akkor itt vagyok, és válaszolhatok ezekre. Mindenesetre a REACH bebizonyította fontosságát, hiszen az helsinki bevaló átköltözés, illetve a az Európai Vegyi Ügynökség létrehozása rendkívül fontosak voltak ebből a szempontból. Jó magam és kollégáink az EK-nál igen örülünk annak, hogy milyen fontos szerepet játszhattunk abban, hogy Európa biztonságosabb és egészségesebb kontinens lehet, és remélem, hogy önök is ebben a büszkeségünkben osztoznak. Nagyon szépen köszönjük azt a támogatást, amelyet az ECA az elmúlt évek során ettől a szakbizottságtól kapott. A REACH mindenképpen megérte azokat az erőfeszítéseket, amelyeket belefektettünk, hiszen bizonyosak lehetünk abban, hogy mindannyian azt vártuk, hogy jobb lesz a helyzet, de azért végül is mégis féltünk attól, hogy a legrosszabbtól is féltünk, hiszen hatalmasak voltak a kihívások, de ennek ellenére, ahogyan a REACH felülvizsgálata bebizonyította, a hatalmas kihívások ellenére a REACH igen jól működik, és ebben az ügynökségünk is fontos szerepet játszott. Ugye a megfordított bizonyítási kényszer az együttműködés a hatóságok új feladatai, valamint a kockázatmenedzsment, és az, hogy az információkat a biztonsággal kapcsolatban javítani szeretnénk, és ugyanakkor, amennyire lehetséges, a gerinces állatokon való állatkísérletek elkesülésével valósuljanak meg a tesztek. 33 ezer dossziéről beszélünk, több mint 8 ezer vegyi anyag leinformálásáról. Ezek az információk legalábbis nagy részük nem is létezett a REACH előtt. Most viszont itt vannak ezek az információk, és bárki felhasználhatja őket. 138 új anyag van éppen a jelölt listán, és 22 anyagot kívánunk most engedélyezni. a mai napon a REACH regisztráló, regisztrációs követelményei hozzájárultak ahhoz, hogy a legveszélyesebb anyagokat lecseréljük, akár proaktív módon, akár jogszabályi kötelezettségeken keresztül. Tehát a REACH egyik legfontosabb célja a veszélyes anyagok helyettesítések kevésbé veszélyes anyagokkal, különböző idő mm, lejáratok voltak, és most pénteken lesz egy fontos idő határ, vagy lejárat, és még a legutolsó napokban is rengeteg új dossziét kaptunk. Az ECHA hétfő reggel itt Brüsszelben egy sajtóértekezleten fogja az eredményeket bemutatni. Ezt természetesen közvetíteni is fogjuk a weben, tehát bárki nyomon követheti. És természetesen nem minden rózsás a ricsel kapcsolatban, tehát most négy olyan területre szeretnék összpontosítani, amelyek az EGHA számára fontosak. Az egyik az információk, adatok minősége, és az, hogy hogyan lehet ezeket az anyagokat biztonságosan alkalmazni. Ehhez pedig jó minőségű adatokra van szükség, mert így lehet a vegyi anyagokat biztonságosan felhasználni. Az adatok nélkül nem fognak kivirágzani rózsáink, Éppen ezért az ECHA megmutatja azt, hogy hogyan is néznek, kell kinézenek a dossziék, a benyújtandó anyagok. Ezt különböző iránymutató dossziékon keresztül, illetve éves felülvizsgálatokkal próbáljuk meg elérni. De végül is a cégeknek a feladata az, hogy minél hamarabb és minél jobban javítsák a benyújtott dossziék minőségét. Aztán egy másik terület az az, hogy a nanotechnológia, vagy például az endokrin diszruptorok megjelenése a piacon ugye új kihívásokat jelentenek. A REACH a nanókra nem terjed ki explicit módon, éppen ezért a cégek ezeket nem jelzik automatikusan a dossziékban. Azonban az USA-ban a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre magasabb mértékben alkalmaznak nanotechnológiai eszközöket, és éppen ezért fontos az, hogy a nanoformájú anyagok jelenjenek meg a regisztrációs dossziékban. Ezeket megfelelőképpen kell tehát regisztrálni és készé kell tenni a dossziékat a kockázatkezelési tanácsokkal együtt. A különböző kritériumok igen szigorúak kell, hogy legyenek az endokrin diszruptorokra vonatkozóan az 1 és 10 tonna közötti anyagokra vonatkozó kötelezettségek, ugye ide tartozhat a nano, nano részecskékre vonatkozó információk, hiszen itt kis mennyiségekről beszélünk. Remélhetően az Európai Bizottság a jövő évben megpróbálja majd ezt az igen nagy kihívást is rendezni. És végül is egyetértünk a bizottsággal abban, hogy a kis cégeknek nyújtott támogatásainkat kell növelni, hiszen a nagyobb gyógyszeripari cégek már most is úgy gondolják, hogy a REACH pozitívumai nagyobbak, mint a költségei, de ez a kis vállalkozásokra nem igaz, hiszen számukra drága a regisztráció, és igen magas a dossziék visszautasításának aránya, kb. 20% körül mozog. Ugye a kis és középvállalkozások nagyon gyakran beszállítói a nagyobb cégeknek, de sokszor ezeknek az anyagoknak vagy termékeknek a végfelhasználói is, és nem igazán ismerik kötelezettségeiket, és az sem, hogy hogyan tudják a lehető legtöbbet kihozni a reach -ből. Mondjuk meg világosan, a kisebb cégeknek is meg kell felelni a REACH a követelményeknek, meg kell értsék azt, hogy azok a vegyi anyagok, amelyeket felhasználnak vagy gyártanak, milyenek, és hogy megfelelő információkkal kell szolgálniuk, amikor ezeket az anyagokat eladják. Azonban sokkal nehezebb a kis és középvállalkozásokra vonatkozó betartatása ennek a rendeletnek. Ugye itt vannak a nyelvi korlátok is. Elképzelhető, hogy a kisvállalkozásoknak további támogatásokat tudnánk adni, és esetleg a nagyobb cégek a kisebb cégeket is támogathatják, már láthatunk erre példákat is. A nagyobb cégek, itt például Belgiumban, támogatják és tanácsokkal látják el a kisebbeket. Ahogyan önök is láthatják, az ECHA véleménye egyetért a bizottság felülvizsgálatával, és fontos az, hogy az ügynökség a több éves stratégiai programjába is beépítse ezeket az aspektusokat 2014 és 2018 közötti időszakra vonatkozólag. Erről van is egy dokumentációnk, amelyet az ECHA minden nyelven a honlapján olvasható vetett. Kedves bizottsági tagok, nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak a számomra, hogy itt legyek ma, és megosztam önökkel gondolataimat a REACH első öt évének működésével kapcsolatban. Én remélem, hogy a következő öt évben a bizottság képviselői és jó magam, illetve az én utódaim a REACH pozitív hatásairól számolhatnak majd be a környezetre, épp úgy, mint az emberi egészségre vonatkozólag. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen Gert Danszett beszámolóját. Áttérünk akkor a második kérdéskörre. Szeretném a Szeretnék még egyszer köszönetet mondani önnek és munkatársainak, hogy az elmúlt öt évben ilyen hatalmas munkát képesek voltak menedzselni. Biztos, hogy elhangzik majd kritika is, vagy rákérdeznek korábbi dolgokra, de úgy gondolom, hogy öt év rícs után kicsit megpihenhetünk, és úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb környezetvédelmi területet érintő jogszabályjal van itt most dolgunk, úgyhogy valamennyi bármilyen, bármilyen kritika eh, éri is a dolgot, és bármennyire is gyorsan kellett cselekedni, mindenképpen köszönet illeti önöket, önt és munkatársait az elvégzett munkáért. Pavel Pok, Corinne Lepage és Chris Davis kértek szól. Elsőként Pavel Pok. To statement be circulated. That's, that's all to, to members of the committee. Sicherlich, ich äh, erteile. Igen, megadom a szót. Pavel Pok kap elsőként szót, és Szatvahasz is jelentkezett. Pavel parancsolj. Köszönöm, elnök úr. Három kérdésem lenne a bizottsághoz. Ön a mérgező anyagokkal kapcsolatos környezeti célokról beszélt. Ezt a kérdést szerintem csak globálisan lehet megoldani. A reach a nem EU országokra vonatkozóan is van némi hatása. A bizottság szerint a REACH segíti a vegyi anyag politikáját más országoknak, vagy inkább gátolja azt. Második kérdésem az információval kapcsolatos. Ezek a polgárok felé történő információ közlésének szerint hatékony, hatásos és hasznos-e, elég közel kerül ezek a polgárokhoz, vagy sem. A harmadik kérdésem a bizottsághoz pedig az, hogy az endokrin disruptorokkal kapcsolatos problémákat nem lehet teljes körülön a ricsel lefedni. És hogy próbálja a bizottság ezt a hiányt orvosolni? Köszönjük szépen! Karin Lepás következik. Köszönöm szépen, Elnök úr, igazgató úr, köszönjük ezeket az információkat, amelyeket megosztott velünk. Két kérdésem van, de az elsőre már részben választ kaptam. Az endokrin diszruptorokra vonatkozóan, hiszen ez most a RICS hatály alá tartozik. Ugye itt a legfontosabb az adó, az azonosítás kérdése, és a következő felülvizsgálat a RICS sem belül az endokrin diszruptorokra is vonatkozik majd, hiszen itt egy biztonságosabb alternatívák kidolgozására kellene a hangsúlyt fektetni, hiszen ezek bioakkumulatív hatásúak és toxikusak. Ez az egyik kérdésem, tehát hogy hogyan halad ez a dosszié. A második kérdésem a lecserélhetőség kérdése. Ez nagyon fontos kulcskérdés. A REACH támogatja az anyagok lecserélését, felváltását, de nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mit tud mondani, hogy mennyire lehet erősíteni ezt az aspektust a következő évekre vonatkozóan. És az utolsó gondolat az európai polgárok számára nagyon fontos az, hogy a REACH az elővigyázatosságúi, illetve a helyettesítési elvek a lehető legjobb, ha megvalósuljanak, hogy a helyzet tovább javuljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szadú Hászi kapszót. Köszönöm szépen. És köszönöm Dánci úrnak is a jelentését beszámolóját. Mindenesetre voltak olyan kérdések, amelyekre még várom a választ az előzőben felvetett kérdéseim közül, ugyanis Dunset úr prezentáciájából úgy tűnik, hogy nem kapta meg a választ a feltett kérdéseimre. Itt most a regisztrációs számokra vonatkozólag ön azt mondta, hogy olyan esetekben, amikor a dosszió nem felel meg az önök follow-up levelét követően sem. Természetesen itt nem az első ellenőrzésre gondolunk, hanem azok után, hogy az ECHA megkérte azt a céget, felkérte, hogy pótolja a hiányosságait, és mégsem tette ezt meg a adott cég, és nem is vonta vissza regisztrációs számát. És aztán a CMR CBT információk. Ezzel kapcsolatban nem kaptam szerintem választ a kérdésemre, hogy mit is kívánnak tenni abban az esetben, hogy amennyiben felmérték azt, hogy csak 20% 80 a dosszéknak terjed ki erre a kérdésre. 80 százaléka az a benyújtott dosszéknak nem tartalmazza ezeket a vonatkozó információkat. Hány anyagról van szó, és mit tesznek annak érdekében, hogy ezt az információt a cégektől megkapják, az erre vonatkozó információkat. És a nano részecskékkel kapcsolatban, ugye önök azt mondták, hogy egy bizottsági javaslatot várnak, arra vonatkozólag, hogy a függelékeket megváltoztassák, abból a célból, hogy ezt a helyzetet jobban lehessen kezelni, a nano részecskék szempontjából is. Nos hát, a kockázat felmérés érdekében előzetes és utólagos információkra is szükség van, de ugye itt csak a vegyi anyag biztonsági jelentésekből derülnek ki ezek az információk. Nos, itt csak a, ten, a 10 tonna fölötti mértékre vonatkozólag kapjuk meg ezeket az információkat. És azon ö, vegyi anyagok, amelyeket egyelőre még nem regisztráltak nano ö, formában, vajon ebbe a kategóriába esnek-e? Tehát ez inkább a bizottsághoz ö, intézett kérdés, hiszen a bizottságnak, a parlamentnek volt egy saját kezdeményezésű jelentése ezzel a témával kapcsolatban, mi szerint egy nanospecifikus javaslatra, törvényalkotási javaslatra van szükség, nem csak a függelékek megváltoztatására, mert különben az információk nem lesznek pertinensek, és ez a probléma állandóan vissza fog térni a biztonságos vegyi anyagokkal kapcsolatos jelentések révén. A hozzászólók listának lezárása képen Gert Danszet kapja meg újra a szót. Thank you. I will... Köszönöm szépen. Megpróbálok válaszolni a kérdésekre, amelyeket kaptam. Az endokrin disruptorok tekintetében egyes anyagokat már ilyenként sikerült definiálni, annak ellenére, hogy nincsenek az EU-tól elfogadott kritériumok arra nézvést, hogy mely bizonyítékokat lehet elfogadni, arra vonatkozóan, hogy egyes anyagoknak van-e ilyen sajátossága, vagy sem. De azért alkalmazunk egy gyakorlati megközelítést, és rá is kerülnek ezek a listára. Megpróbáljuk ezeket eh, a másik listára tovább vinni, de a fő kérdés itt egyébként ezek kapcsán inkább szerintem az, hogy mennyire világosak a kritériumok, a definíciós kritériumok, és hogy ezek megszületnek-e. A helyettesítés szerepéről. Nyilván ösztönözzük a helyettesítést mindenféle komoly eszközzel már az engedélyezés révén is, azon anyagok engedélyezése prioritást élvez, amelyek ilyen helyettesítő anyagként szóba jönnek. És szerencsére, ami helyettesíthető, arról viszonylag hamar le is akarnak szokni a gyártók, de kevesebb az új anyagokra vonatkozó engedélykérés sajnos, mint ahogy azt eredetileg a bizottság prognosztizálta. Nekünk is van olyan tervünk, hogy a weboldalunk segítségével másoknak is eszközöket adjunk a kezébe arra nézvést, hogy hogyan lehet az ilyen helyettesítő anyagok fejlesztését ösztönözni és magát a helyettesítés végrehajtását ösztönözni. Ennek fontos szerepe lenne. Kaptunk már az új rendszer alapján is engedélyezési kérelmet, de még zajlanak a nyilvános meghallgatások az egyes vegyi anyagok alkalmazhatóságáról. Időkérdés, hogy ebben az eljárásban, ebben a folyamatban hogyan tudunk gyakorlatilag előre lépni. Hassziasszony kérdésére pedig azt válaszolnám, hogy nem akartam elkerülni a válaszadást, csak azt próbáltam újra megfogalmazni pontosabban, amit eredetileg is mondtam, ami a bejegyzési számokat illeti. Igen, vontunk már vissza ilyen bejegyzési számokat, de ez inkább a kis vállalkozásként való verifikáció hiánya miatt történt. A nem megfelelés miatt még nem történt ilyen, csak akkor, hogyha a nem megfelelés mellett az adott vállalkozás nem tudta bizonyítani kisméretűségét is, és ebben az esetben is egyébként a helyi hatóságoknak kell először fellépniük. Amikor voltak ilyen esetek tehát, akkor mi csak kiadjuk a nem megfelelőségről szóló nyilatkozatot, és a helyi hatóságokat kérjük föl arra, hogy a végrehajtást foganatosítsák. Erre ad nekünk lehetőséget a REACH, már legalábbis ahogy mi értelmezzük azt. Nincs olyan mértékű nem megfelelés, amelynek alapján vissza lehetne vonni szerintünk egy cég működési engedélyét vagy bejegyzési számát. Ez már nagyon súlyos intézkedés, és ha szükséges is lenne esetleg, az nem a mi kompetenciánk, hogy ezt megtegyük. Ami a CMRBBT-ket illeti, az egyes dossziék a legtöbb esetben arra irányulnak, hogy egy dossziét törüljünk általában a címkézési klasszifikáció itt a probléma. Ha megnézzük, hogy miket töröltünk a listából, akkor látható, hogy ezek szinte mind ilyen klasszifikációs kérdések. Vannak cégek, amelyek esetleg kis mennyiségben ugyanazt az anyagot előállítják, és más hova klasszifikálják, mint ezért van egy CLP fórum, ahol a cégek egymás között megvitathatják a besorolási problémáikat és különbségeiket. De az információs hiány pótlására idén is már léptünk. A kritikus úgynevezett endpointoknál megvizsgáltuk, hogy hova tartozik a probléma, és Pont ezért végezzük ezeket a célzott megfelelőségi ellenőrzéseket, hogy feltárjuk az ilyen típusú problémákat a fő bejegyzők hátterében, és akkor endpointról endpointra megyünk, és megvizsgáljuk, hogy hol vannak hibák. Azt hiszem a többi kérdés inkább a bizottságnak intézték, ha jól értettem. Uh, um, Köszönöm szépen. Egy kérdés, egy válasz először a nano kérdés kapcsán, hogy milyen mechanizmuson keresztül kell a kérdéssel foglalkoznunk. Annek szektet, vagy pedig a rendelet felülvizsgálata. Nos, hát itt júniusban egy közkonzultációt indítottunk, úgyhogy nem sokára ezzel a témával fogunk foglalkozni, hogy világosabban lássuk a helyzetet, és be tudjuk bizonyítani azt, hogy hogyan lehet biztonságosan felhasználni a nanorészecskéket. Tehát megpróbáljuk a közkonzultáció, illetve a hatásvizsgálat fényébe kezelni majd ezt a kérdést. Hogyan akarunk előrelépni? rövid távon, akkor mindenképpen a parlament és a tagállamok által megállapodott formában tudjuk ezt megtenni. Ez pedig a REACH rendelet implementációján keresztül valósítható meg. Tehát itt most a fő feladat az az, hogy minél inkább összpontosítsunk a jelenlegi helyzetre, és éppen ezért nem szeretnénk ö, kinyitni megint az egész rendeletet, és ezzel bizonytalan jogi helyzetet teremteni. De itt mindenképpen a parlamentet is be fogjuk vonni a közmeghallgatási folyamatba. Az endokrin diszruptorok kapcsán kollégám elmondta már, hogy itt világosabb kritériumrendszert kell az azonosításra létrehozni, és most éppen ezen dolgozunk. A múlt évben volt egy nagy nemzetközi konferencia a témában, van egy stratégiánk is, ez azonban eléggé elavult, tehát megpróbálunk azon elgondolkodni, hogy mit is lehetne, milyen új stratégiát dolgozhatunk ki az endokrin diszruptorokkal kapcsolatban. Volt itt egy nagyon speciális kérdés, amely arra vonatkozott, hogy a kockázatos anyagok, és itt lehetne esetleg az endokrin diszruptorokat sorolni, hogyan csökkenthető ezeknek az anyagoknak a kockázatai. Itt megint csak a kritériumok kidolgozásával kapcsolatos kérdést, kört kell erősíteni. Aztán a helyettesítés kérdése, amelynek az a célja, hogy mindig biztonságosabb vegyi anyaggal helyettesítsük az adott anyagot, és feltették azt a kérdést is, hogy mikor kívánunk ezzel kapcsolatban előrelépni. Hát itt az innováció 2015. januárjára próbáljuk majd ezt a kérdést rendezni. Volt itt egy másik kérdés a többi országgal kapcsolatban. Nos, hát itt azt kell elmondanunk, hogy Japán, Svájc, Egyesült Államok nagyon defenzív módon viszonyultak a Reachhez, de azért innen sikerült erről a holdpontról elmozdulni, sőt, olyannyira, hogy a svájciak egy ilyen rics jellegű rezsimre szeretnének áttérni, és az Egyesült Államokban hasonló váltásra került sor. Az, egy, az amerikaiak azt fontolják, hogy mit tehetnek a saját piacukon, ugyanazon célok elérése érdekében. Tehát mégiscsak itt van egyfajta elmozdulás a nemzetközi terepen is. És aztán a lakosság tájékoztatásával kapcsolatban azt tudjuk elmondani, hogy az érintett felek általában úgy gondolják, hogy az ügynökség nagyon jól működik az információ áramoltatással kapcsolatban, és úgy is gondoljuk, hogy itt még további információkat oszthatnánk meg egymással, és a tagállamok, illetve az európai intézmények közötti információáramlást lehetne javítani. Itt nagyon sok titkos információról is szó van, vagy bizalmas információról. Ez a 2020-as időpont is felmerült, hogy ez nem túl lassú-e ez a folyamat. Most a hát Tájáni úr ezért gondolta úgy, hogy egyfajta úti tervre van szükség, és ezért az ügynökség és a tagállamok leültek ebben az évben, és megpróbálták kidolgozni ezt az úti tervet. Mi úgy gondoljuk, hogy célokat kell kidolgoznunk, hogy tovább javítsuk a helyzetet, és talán ezzel majd megoldható a helyzet. Köszönöm. Thank you think my colleagues have covered all bar two points. Azt hiszem, a kollégáim már majdnem mindenről beszéltek, csak azokkal a kérdésekkel foglalkoznék, amelyek tényleg nekem szóltak. Az elővigyázatosság elvére kérdezett és a REACH végrehajtásának ellenőrzésére mindkét esetben témában megnyugtathatom, hogy megfelelő rendszer működik. A, a bipitik és endokrin diszruptorok engedélyezésével kapcsolatos kérdésre pedig azt tudom mondani, hogy ha, ha alternatívák léteznek, és ezek, vég, ezek működőképesek, akkor igen, betilthatjuk ezek használatát, pont erre való a Rics Elnök. Köszönöm szépen, zárásképpen pedig a mi vegyi anyagügynökség igazgatóság beli képviselőnknek, korábbi környezetvédelmi szakbizottságban egy tagunknak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm azt is, hogy meghívtak a mai érdekes eszmecserére a RICS kapcsán. Lenne egy talán túlságosan idealistának tűnő gondolatom. Tudom, hogy az ügynökség nagyon sokat dolgozott azon, hogy a REACH működőképes legyen, de ugyanakkor egy belső célt is kialakítottak, hogy ez egyfajta világszintű referencia mm, ügynökségé váljon a vegyi anyagokkal kapcsolatban. Most nem tudom, hogy a tagállamok, a parlament, illetve az Európai Bizottság hasonló célokat nem tehet-e magáévá, miszerint ez az ez az ügynökség a REACH és azon kerül, keresztül egy világszintű referencia központtá váljon. Egy korábbi német kancellár Schmidt azt mondta, akinek eh, víziói vannak, forduljon az orvoshoz. Én nem értek ebben egyet vele. Ön egy igazán megfontolandó víziót adott itt nekünk útravalóul, és ezt figyelembe fogjuk venni a munkájában. Köszönjük szépen az eddigi munkáját, az igazgató tanácsban végzett munkáját is. Ezzel elértünk a vitánk végére. Köszönöm a Vita Fórum résztvevőjének, hogy hozzászólt. Ugyan a parlamenti eh, fázisom elején már volt dolgom a Rics, és akkor még nem láttam át a dimenzióit, most úgy gondolom, hogy valami nagyszerű dolgot alkottunk, a Rics működőképes, a Rics sikeres, úgyhogy csak így tovább ne engedjünk, folyamatosan módosítani kell természetesen, de egyértelműen le kell azt is szögezni, hogy az egész összességében megfelelő finanszírozást kell, hogy kapjon. A jogszabályalkotás pénzbe kerül, és a jól működő jogszabályokat eh, alkalmazni eh, hivatott ügynökségek is megfelelő finanszírozást kell, hogy kapjanak, ezt kell tehát két lábra állítani, ezt kívánom önöknek még útra valóul elmondani. Köszönöm szépen, mindenkinek jó hazautat, kívánok azoknak, akik ma hazamennek, a kollégáknak jó déli szünetet, ebédszünetet kívánok, kérem legyenek itt pontosan, mert pontosan 15 órakor a szavazással, méghozzá egy maratoni szavazással kezdjük a munkát a klinikai vizsgálatok tárgyában. Kérem tehát, hogy mindenki a szavazókártájával pontosan jelenjen meg, nem leszek tekintettel a későn jövőkre.